nem lehet alacsonyabb a részvételi szint, illetve a, a munkavállaló bevonása a döntésbe, mint a származási országban. Az EU egy szociálisabb térség kialakítását célozza, és az európai szociális modell fenntartását, illetve az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérését is kitűzte célul. A belső piacon fontos, hogy e, ez a projekt létrejöhessen. A munkavállalók jogát figyelembe kell venni, akik gyakran áldozatai ennek az, át, az ilyen áthelyezéseknek, hogy győztes-győztes helyzet alakuljon ki. Versenyképesebbekké válnak így a cégek, és nagyon érdekesek lehetnek az előnyök a munkavállalók számára is, lehet, hogy jobb helyzetbe is kerülnek. A nagy európai cégek privilégiumai fenntarthatók. A kisebb cégek, KKV-k, tőketársaságok, akik a legtöbben vannak, már a jelenlegi korlátok nélkül szabadabban mozoghatnak, jobb teljesítményt nyújthatnak. Végezetül szeretném, hogyha a bizottság benyújtana egy hatástanulmányt az irányelvvel kapcsolatban, figyelembe véve a 9. cikk célkitűzéseit és a 2007-es értékelést. Garantálni kell az állampolgárok jogait. Remélem, hogy nagyon gyorsan kialakul a gyümölcsöző együttműködés, az árnyék előadóval, akinek szívesen segítek bármiben. Köszönöm. Madame Renyer, puis... Renyer asszony és Wingstorm asszony. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ja, köszönöm szépen, elnök asszony asszony. Figyelmesen hallgattam az elhangzottakat, és biztos vagyok abban, hogy itt a bizottságban egy konstruktív megoldást fogunk találni azokra a meglátásokra, amiket hallhattunk. Különösen érdekesnek találtam a fejtegetéseit. Az egész témakomplexum esetében egy joghézagról van szó az európai jogban. A bizottság késedelembe esett évek óta, gyakorlatilag itt egy harc folyik a jogrendek között, éppen ezért nagyon is helyén való, hogy történjen végre valami a székhelyát helyezés ügyében is. Most egy olyan biztossal van dolgunk, aki aktívan lép fel, érdekelt a probléma megoldásában, ami a munkavállalói együttdöntési jogokat illeti. Mindezek ellenére továbbra is azt láthatjuk a bizottság részéről, hogy késedelmet, és nem látjuk igazából a hozzáadott értéket az ő működésükben. Ezért Bulan úrnak a ötleteit, kezdeményezését, illetőleg a hatástanulmánynak a gondolatát, ezt konstruktív megoldásnak tartom, különösen ami az adózási kérdéseket illet, illetve a székhely kérdés. Tehát, hogy melyik székhely elméletet alkalmazzuk. Itt még ugye nagyon sok kérdés nyitott, de előzetesen annyit mondhatok, hogy úgy gondolom, hogy nagyon is érdekes elemek vannak a véleménytervezetben. Egy pontot szeretnék kiemelni, az Európai Magántársaság most már nem képezi az elképzelések részét, és van itt egy megoldatlan kérdés, hogy a, hogyan tudunk határokon átívelően bánni a munkavállaló együttdöntési joggal. Tehát ezt a jogot mindenképpen komolyan kell vennünk itt a bizottságon belül, és itt egy kielégítő megoldást kell találni, különben a székhelyezésnek a kérdése is ki fog kerül, le fog kerülni majd a napirendről. Úgy gondolom, hogy a kollégának a javaslata, ami arra vonatkozik, hogy az összeolvadási irányelvnél kitűzött célokat vegyük itt is figyelembe, ezzel kicsit alulra rakjuk a lécet, akkor fogunk tudni konstruktív eredményeket elérni, hogyha az Európai Részvénytársaságról szóló irányelvnél kitűzött célokat vesszük figyelembe. Egyébként túl sok olyan elem van, egyébként nagyon sok olyan elem van a véleménytervezetben, amit mindenképpen érdemes lenne felvenni majd a jelentésbe is. Köszönöm, Wingstrom asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadó munkáját a jogi ügyek bizottságában, ahol én is teljes tag, mértékű tag vagyok. Nagyon jó ez a megközelítés, kiegyensúlyozott a nézőpont, hangsúlyozva a jelenlegi irányelveket, munkavállalói jogokat, abban az esetben, ha áthelyezik a társaság székhelyét. Ezen kívül hát garantálja, hogy minden cég esetében a szabad letelepedési jog érvényesül, az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében. Egyetértek az előadóval, miszerint hatástanulmányra van szükség, és arra ösztönzöm, hogy ezt hangsúlyozza. A cégek a székhelyüket csak felszámolással és új jogi szerehozásával tehetik át, és utána fúzióra kerülhet sor. Ez természetesen óriási adminisztratív terhet jelent, szükségtelen költségeket, illetve szociális hatása is van. Ezért nagyon fontos, hogy megszüntessük a jelenleg érvényesülő akadályokat, és hangsúlyozzuk a szabad letelepedési jogot cégek esetében. Ezen kívül fontos garantálni a részvényesek, hitelezők, munkavállalók jogait abban az esetben, ha áthelyezésre kerül sor. A munka továbbvitele érdekében kérem az előadót, hogy tegyen javaslatokat összhangban a szerződés 9. cikkével. Tehát elő kell mozdítani a magasabb szintű foglalkoztatást, garantálni kell a megfelelő szociális védelmet, illetve a szociális kirekesztés elleni harcot és a magasabb szakképzést kell célozni együtt az emberi egészség védelmével. Ez együtt azzal, hogy vállaljuk a belső piac kiteljesítését, szerintem előre visz minket. Végezetül hadd mondjam el, hogy jó e, együttműködésre számítok az előadóval, másik e, árnyék előadókkal a e kérdéssel kapcsolatban, és hát gratulálok neki az elvégzett munkáért. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollégák, ez egy különleges eljárás, és nehéz felmérni a hatást, hiszen a jogi bizottságban ez egy saját kezdeményezési jogszabály. A vélemény végén láthatjuk ezt, amit a kolléga beterjesztett. Van-e még további jelentkező? Ha nincsen, akkor a bizottság képviselőjéhez fordulok. Kíván esetleg felszólalni? Hogy beszámoljon a helyzetről. A parlament jogszabálykezdeményezést készített, de úgy látom, nem kíván reagálni a bizottság. Akkor befejeztük előadó úr. Köszönöm szépen! az árnyék előadónak a felszólalást, és Régnár asszony megjegyzésére hadd reagáljak az irányelvel összefüggésben. Nem feltétlenül a fúzió az alapja ennek. Az árnyék előadókkal egyeztetünk, és megismétlem az álláspontomat majd velük, nekik, számukra is. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Akkor a kérdéssel kapcsolatban a módosítások e- esetében, tehát határidőt szabunk meg, most a nyári szünet következik, legyen augusztus 17-e dél a módosítások benyújtásának határideje, és utána pedig szeptemberben 19-én a Jogi Ügyek Bizottsága dönt a kérdésben. 11-én pedig lehetőségük van felszólalni. Plenáris ülésen a novemberi ülésen, tehát november 1-én lesz erre lehetőség. Vége van tehát ennek a rendi pontnak ezennel. Akkor most tovább lépünk a szavazásra javaslom, hogy várjunk egy pillanatot, hiszen tudom, hogy a kollégák majd a jelzett időben érkeznek meg a szavazásra, ez a szokásos eljárás. Közben azt hiszem, hogy kihasználhatjuk ezt a kis rugalmasságot arra, hogy tájékoztassam a bizottságunk tagjait már a koordinátorok megbeszélték ezt a G20 előkészítése érdekében, amely szeptember végén lesz. Kezdeményeztük azt, hogy meghívjuk Szomávia urat, aki ö, a, a kereskedelmi világszervezet az Iló vezetője. A, ez az esemény némi szervezési problémát vet fel, hiszen itt vannak ö, szokások ebben a házban, de hát az utolsó hír az, hogy az eszmecserét Szomávia úrral megtartjuk, mégpedig úgy, hogy a plenáris ülést megszakítjuk szerdán, a Strasburgi héten tehát szeptemberben azt hiszem ez a 14-i napra esik. A szabály az, hogy csak akkor lehetséges ez, hogyha állam és kormányfők jelennek meg, vagy az ENSZ vezetői. Szomávia úr tehát plenáris ülésen fog felszólalni, megszakítva a plenáris ülést ezzel és akkor elnökségi konferencia lesz, amely nyitott minden képviselő számára. Szomavia úr tehát a plenárison szólal fel, és mindenki felszólalhat a vita során. Azt hiszem, hogy a cél az, hogy ez meg is történjen. Ha nem így lenne, hiszen még változhatnak a dolgok szeptember 14-ig, akkor szervezünk valószínűleg a reformjavaslatok végrehajtásával kapcsolatban, Rane Svoboda úr dolgozik ezzel kapcsolatban, egy együttes ülést, és persze mi fogjuk ezt vezetni, és együttműködünk egyéb szakbizottságokkal. Bármilyen formát is ölcsön, ez a jó hír az, hogy szeptember 14-én a az ILO főigazgatója velünk lesz, és lehetőségünk lesz arra, hogy majd a később meghatározott formában vitát folytassunk. Így tájékoztattam önöket, nem csak, hogy kihasználjuk az időt, hanem mobilizáljam is önöket. Ez mindenképpen egy érdekes perspektívát nyújt. 9 óra 26 perc van, javaslom minden esetre, hogy 3-4 percet hagyjunk a kollégáknak, akik félre érkeznek ide. Most használjuk ki az időt, hogyha bármi eszükbe jutna. Kedves kollégák, úgy látom, hogy mindenki megérkezett. Akkor tovább lépünk. Az ülésünk napirendjében szavazásra kerül most sor. Tizedik pont. Szavazunk. Hirsch asszony véleménytervezetéről, az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról. Első bekezdés. Itt a A kompromisszum. Mod ki támogatja ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor tovább megyünk. A B kompromisszumra első bekezdés támogatja ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Első bekezdés, kilencedik, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk első bekezdés, C, kompromissz, C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második bekezdés, 13. módosító, járóka asszony mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második bekezdés, 16-os, Thomas Mandon mellette. 15. bocsánat, Régner asszony. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Utána második bekezdés, 16. módosító Thomas Manortól mellette. Ellene tartózkodás azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Huszonkilenc mellette egyértelműen elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodás ugyanaz a többség. Tovább megyünk második bekezdés D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második bekezdés, 19. Sertyi asszony mellette, ta, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20, harmadik bekezdés, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 Thomas Mann mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 Bulan úr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik bekezdés 28-as Papadopoulou asszony mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 ugyanattól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk harmadik bekezdés, e kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes bekezdés 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 Papadopoulou mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk fogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyedik bekezdés 39 Papadopoulou asszony mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötödik bekezdés 43 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk F kompromisszum. Kitámogatja az F kompromisszumot. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor Ötödik bekezdés, 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5. bekezdés, 62-es módosító, nem. Hatodik bekezdés, 64. módosító bizotó asszony törlésér mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 65. mellette, ellene tartózkodás elfo... Nem, elutasítottuk elnézést. Helmer úr. G kompromisszum, 5 hat frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy csomó módosítást áthúz ez. Hatodik bekezdés, nyolcvanadik, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatodik bekezdés, 81. bulanur, ez kitörlődik. 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28 mellette, 19 ellene. Egyértelműen elfogadtuk. 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 87 mellette, Bana, bana, bana. Bocsánatot kérek. Megismétlem akkor, 84 elfogadtuk, 85 elfogadtuk, a 86-osról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akarják ellenőrizni a 86-os, mert akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom. 28 mellette, 20 ellene, egyértelműen elfogadtuk. 87 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetedik bekezdés, 90. mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92 kompatibilis mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94 ezt e, kitöröltük. 95 Paxas asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva 96 ez is kompatibilis. Szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetedik bekezdés 97 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 98. Ezt kihúztuk. 99 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Százas mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 101, bizottó asszony mellette, ellene, tartózkodás, a 101-es nem egyértelmű, szavazunk, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette, 21 ellene. Elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 104 Pupakis úr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 105 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 106 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk nyolcadik bekezdés 107, mellette ellene tartózkodás elfogadtunk. 109 kompatibilis mellette ellene tartózkodás, és elutasítottuk. 110 ezt kihúztuk. Utána 8. bekezdés, 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114-est kihúztuk, 115-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 9. bekezdés, akkor tévedtem? Ellenőrizzük a 115-et. Lezártuk a szavazást. 28 mellette 19 ellene egyértelműen elfogadtuk egy tartózkodással. Elnézést. 116 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. H kompromisszum, 5, öt frakciótól mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 124-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 125, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazzunk, és mondja, véleményéről megnyitom a szavazást. Valaki húzza ki a kártyáját. Jó, most már. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 46 mellette, 3 ellene, 0 tartózkodás mellett gratulálunk az előadó asszonynak. Most akkor tovább lépünk a 11. pontra. Szavazunk a, az európai globalizációs alap igénybevételéről szól, ez Ausztria esetében két levél van az európai, az osztrák esetben, és eh, ajánlom azt, hogy most szavazzunk blokkban. A mobilizáció migrációról a technikai ö, támogatás esetében 2011-ben. A három levélről egyszerre szavazzunk. A három levélről mellette ellene tartózkodás, akkor ezeket elfogadtuk. 13. pont. A Ludvigson úr véleménytervezetéről szól, ez a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről. A 11. bekezdésben a 14. módosított visszavontuk, a C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. első bekezdés után 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Első bekezdés 19-es módosító külön szavazással. Az egész szöveg a Social Policies részről kitámogatja az első részt, ellene elfogadtuk. Kiegészítés mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 a 21 ellene 5 tartózkodás. Azt hiszem, hogy ellenőriztük akkor ezzel. Első bekezdés után 20. modosító Bulan úr, Morán asszony, szóbeli módosító, amit írásban kiosztottak, szavazunk. Nincs ellenkezés? Akkor szavazzunk a 20-asról e- mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Első bekezdés után kompromissz, e-kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Első bekezdés 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Első bekezdés után 23-as módosító, szóbeli módosítóval, nincs ezzel kapcsolatos ellenvetés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk első bekezdés után. Ellenőrizzük a 23-ast. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 26 mellette, 23 ellenne elfogadtuk. 24-es módosító ugyanattól külön szavazzunk, szavak nélkül. Which will necessitate szavakkal. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 29 ellene el, nem fogadtuk el. Második rész. Második bekezdés. 26-os módosító mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második bekezdés után 31 mell nem, elnézést, 27-eset visszavonták, a K-val kapcsolatban szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk második bekezdés után, raportőré, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 32, kettő ugyanattól, mellette nem, ez okafogyottá vált. Második bekezdés után F kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második bekezdés után 35-ös, mellette ellene tartózkodás elutasítva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik bekezdés után, 40. külön szavazással az egész szövegről az, az adott szavak nélkül mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 40. első része. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26 mellette, 23 ellene, az első részt elfogadtuk. Akkor szavazzunk a második részről, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötödik bekezdés a bevezető részben. H. Módosító. Most visszaélek elnökségi pozíciómmal, javaslok egy szóbeli módosítót, mivel Tegnap jeleztük, hogy a kidolgozott kompromisszum a frakciókban ehhez vezet. And NGOs. Je mentionnais hier que... Tegnap említettem, hogy itt egy ismétlés van. Figyelembe véve a ház szabályait nem tudunk me- megosztva szavazni a business sector kifejezéssel. Szóbeli módosítót nyújtok most be ha így hagyjuk a szöveget, akkor kétszer szerepelnek az alkalmazottak. Egyrészt szociális partnerként, másrészt az üzleti szféra kifejezés képében. Hogyha nem akarják módosítani, hiszen megállapodnának a frakció, hogy hagyjuk ki esetleg a business sector kifejezést, vagy a social partners-t, vagy tegyük oda a szakszervezeteket esetleg. az üzleti szféra az átfogóbb, mint a szociális partnerek, akkor tegyük be a munkavállalókat is. De hát kétszer ugyanazt ne tegyük a szövegbe. De hát megismételjük a szakszervezeteket? Akkor Klerk úr, Elmer úr, bocsánat. Uh, Elnök asszony, elnézést kérek, hogyha félre ö, értettem, de ha jól gondolom, akkor egy módosítót terjeszt elő. Én meg ezt ö, nem támogatom, úgyhogy így nem haladhatunk tovább. Hát akkor rendben van, akkor nézzük meg. Elmondhatom minden esetre, mint hogy az előadóval is megbeszéltük, hogy a kompromisszumos há kompromisszum esetében, tehát szavazunk mellette, így ebben a szövegben ellene tartózkodás elfogadtuk. Utána a bevezető rész, nyelvi, erről nem kell szavazni. Ötödik bekezdés B pont, I, módosító ellete, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C pont, mellette, 46-os e, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 5. bekezdés után 48, két részben, első rész a szavak nélkül mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész megszűnik. 5. bekezdés után 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 50. módosító mellette ellene. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. 50-eset elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as bekezdés 52 mellette, ellenáll tartózkodás elfogadtuk, 53 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, zsíjé kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as bekezdés 66 szóbeli módosítóval elutasítottuk, így mellette tartózkodás elfogadtuk. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58, 68 mellette ta, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as bekezdés után 60 külön szavazással első rész, mellette ellene ellenőrizzük. A 60-as első része. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 26 mellette, 23 ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 61-es, ez megszűnt, 62 62, 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 19 mellette, 30 ellene, egyértelmű a helyzet, elnézést, Bulan úr. 8-as bekezdés, 64-es, szóbeli módosítóval, ez megszűnt. 67-es visszavonták, 68-assal egyetemben. Akkor elérkeztünk az első preambulum bekezdéshez. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az A bekezdés, A kompromisszum mellette tartózkodás elfogadtuk. B bekezdés bizott asszonytól szóbeli módosítóval nincs ellenkezés. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C preambulum bekezdés B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A C után 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A, elektronikusan szavazunk a szövegről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 40 mellette, négy ellene, 4 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Nous en venons à notre dernier vote. Az utolsó szavazáshoz érkeztünk. Baltazár úr. Még a jelentéssel kapcsolatban akartam volna még mondani valamit. A néppárt a 90, 59-esnél ö, ö, szeretné azt megjegyezni, hogy akkor az F az okafogyott lesz, az 59-esben olyasmi áll, ami nem mond ellent az F kompromisszumnak és ennek a szavazási listának az összeállítása kicsit ellentmondásos és nem igazán érthető, úgyhogy az IMKO-ban majd egy módosítót fogunk benyújtani ennek a tartalmával kapcsolatban. Monsieur Baldassar, est-ce que je vous comprends? Baldassar úr, jól értettem? Tehát visszavonja a frakció támogatását az F kompromisszum esetében, és fenntartja az 59. módosító indítványt? Nem. Nem, az 59-es ellen fogunk szavazni, ha megszavaznánk, akkor az F kompromisszum lenne okafogyott. Az 59-es módosító indítványban hivatkozás történik a de minimis megbízásokra, és a néppárt pedig nem érti, hogy a titkárság miért így állította össze a szavazólistát, és miért mondta azt, hogy az 59-es és az F kompromisszum elfogadása egyszerre történjen, de az IMCO-ban el fogjuk ezt még egyszer mondani, és ami még fontos, az az, hogy a dolgok állásával foglalkozzunk. Steinbrück asszony hangsúlyozza a fontosságát a gazdasági kritériumoknak a közbeszerzési folyamatban, és hogy az alacsonyabb, legalacsonyabb árat kell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 a kérdés az, hogy vajon úgy minimalizálható a követelményeket, hogy ez összhangban legyen azzal, hogy a legalacsonyabb ár a, a, kisebb szerepet képviseljen. Hogy ez összhangban legyen ez a két szövegrész, amit az imént olvastam fel, akkor fontos lenne, hogy a kompromisszumot módosítsuk hadd tekintsem át a lehetőségeinket, hiszen ha ezt, a, ezt a részt szimpatikusnak találják Steinbrück asszony tollából, akkor vajon megállapodunk-e abban, hogy módosítsuk a kompromisszumot, és azt mondjuk, And Madam Chairman, um, I know the rapport... Hello. Nem adtam meg a szót, uram. Először tisztázzuk a helyet. Make them more flexible. Hát akkor tegyük rugalmasabbá, és javítsuk. Oui, monsieur Angel, vous avez... Van valami javaslata? Ezzel kapcsolatban az egyik árnyék előadó vagyok a belső piaci bizottságban, és hadd mondjam el, hogy a két szöveg kompatibilis teljes egészében. Szerintem semmiféle problémát ez nem okoz, ha mind a kettő itt szerepel. Lényegében a belső piaci bizottság egyetért majd ezzel, és a plenáris is. Ez a közbeszerzések logikáját követi, amelyek a jövőben nem fogadják el, hogy a kevesebb, mint tíz év legyen meghatározó. Minden esetre minden további modern kritérium kihatással lesz a szövegre, amelyet majd a plenáris tárgyal, és mint említettem, meggyőződésem, hogy a két szöveg, amelyről itt szó van, teljes mértékben összeegyeztethető. Madam Chairman, I'm trying to save this. E, egy kis időnk lenne. Most nem tudom, a jelentés készítője nem kívánja ezt. Ha azt javasolja, én viszont kifogásolnám, és azt ajánlom, hogy folytassuk, mert nem látom értelmét annak, hogy itt megpróbáljuk módosítani azt a kompromisszumot, amivel már egyszer megállapodtunk. Monsieur Most, le, le, Uram, itt nem az a kérdés, hogy módosítunk, hát több kérdés is felvetődik itt. Meg kell találni az optimális megoldást kollektív intelligenciával. Két, több kérdés is van. Először is módosítjuk-e a kompromisszumos módosítóindítványt, indítványt, és a, egy összhangba hozhatók-e a főtitkárság által elmondottakkal, amit itt írunk. Valóban a csoport a frakció felkért arra, hogy a szavazási listát fontoljuk meg. Javaslom ezt az utat. Megadom most a szót három személynek, aki ezt kérte, és utána szavazunk. Baltazár úr, Steven Jungs, Hughes jön utána. Ma il collega che è in Inco ha ripreso perfettamente il tema che avevamo. Az Imkóban a kollégák éppen ezzel a témával foglalkoztak, úgyhogy ezt meg kell tenni, úgy, ahogy megbeszéltük. Mi azt mondtuk, hogy ez úgyis csak az ötös kompromisszummal együtt megy, csak a titkárság éppen az ellenkezőjét vette ide fel a listába, innen az ellentmondás. Akkor, hogyha legközelebb egy kicsit jobban odafigyelnek, akkor nincs szükség a kompromisszumos módosító módosítására, hanem meg lehet találni a megoldást, és úgy kell összeállítani a listát, hogy ne legyenek ellentmondások. De az IMKO már megtalálta a megoldást, és reméljük, hogy ez itt is elfogadásra kerül. Slim Hughes. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a módosító elleni kifogást hallottuk, de muszáj lesz, és én az 59-est, mint egy kompromisszumot értelmezem. Rendben. Kívánom még valaki szólni? Akkor nem, egy látom, még jelentkezik valaki. Uh, Csak nagyon röviden annyit szeretnék mondani, hogy mi jeleztük hogy mi ezt a kettőt összeegyeztethetőnek tartjuk, úgyhogy mind a kettőről szeretnék szavazni. Az égvilágon semmiféle ellentmondást nem találunk a kettő között, úgyhogy az ebéli hozzászólásokat támogatjuk. Rendben van. Akkor az egyetlen módosító, amit megkaptak a szavazó lista szerint, ez azt jelzi, hogy a 59-esről szóló szavazás az nem történik meg, a kompromisszum pedig nem pontos. Akkor egyetértünk ezzel, köszönöm, és most pedig következzen a szavazás Gerling asszony anyagáról, amelynek a témája a közbeszerzés modernizálása a vélemény a jogi bizottság számára készül. A, igen, nem elfogadtuk ezt a kompromisszumot. A hármas az összeegyeztető mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös módosító, akkor mellette Akkor tehát a szavazólista nem tisztán mutatja, hogy miről van itt szó a szöveggel együtt kell megnéznünk, akkor a hatos módosító, amely Baldassar úré, annak a második részéről szavazunk, amely összeegyeztethető a kompromisszummal. Tehát akkor a második része a hatos módosítónak elfogadtuk az ötös. Steinruck asszony, ez szintén összeegyeztető mellette ellene tartózkodás egyértelműen elutasítottuk. Akkor jöjjön a négyes módosító. Jaj, bocsánat. Az ötös, a hetes következik mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Most jön a négyes. Kastler úré. Mm, akkor nézzük meg a hetest elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Kicsit korán van. Hát akkor egyetemen elutasítottuk, akkor most jön a négyes módosító. Kassler úr módosítója, első, második részről külön szavazunk. Nem. Tehát akkor az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész szintén összeegyeztetíthető mellette ellene tartózkodás második rész elfogadtuk. Akkor jöjjön a tízes Evelyn Régneri mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es Steven Jules mellette ellene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 a B kompromisszum kettes bekezés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es módosító két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Igen, nézzük meg, elfogadtuk, elfogadtuk, bocsánat. 25-ös módosító. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as két részben. Mm, első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 32-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 33-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 34-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harminckilences két részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 40-es módosító két részben, első rész mellette, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyvenhetes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os az okafogyott, akkor 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57-es Ludvigson úr mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, akkor 59-es mellette, ellene, na, akkor még egyszer, tehát 59-es a néppárt ugye elfogadja végül is, nem? Hát az 59-es. Akkor 59-esről mellette, ellene, tartózkodás, egyetemen elfogadtuk. F kompromisszum, szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. akkor 58-as mellette ellene tartózkodás. Akkor az 58-asnál vagyunk mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Akkor nézzük meg az 58-ast elektronikusan. Le, le vote... Akkor lezárom a szavazást. 58-asról szavaztunk, egyértelműen elutasítottuk. Akkor jöjjön a 62-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64-es szóbeli módosítóval. Bulan úr részéről. Nincs ellen, nem, Bulan úr, tessék. Hát a szavazólistánál a néppárt részéről ott egy egy tévedés van, nem módosítottuk, a néppárt támogatja egyértelműen. Biztos abban, hogy a frakciója ő mögött áll? Igen, kiváló. Akkor mellette ellene tartózkodás, akkor módosítva elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 66-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 67-es szóbeli módosítóval, Türenen asszony módosítójával mellette, tehát a 67-es módosított formában ellene, tartózkodás, akkor a 67-es nem fogadtuk el, a 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ö, ö, 60, 9-es módosító bizotóasszony ö, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 70-es, ezt visszavonták, 71-es, mellette ellene, tehát ellene tartózkodás elutasítottuk, azt hiszem. A G kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 64-est visszavonták, jön a 75-ös Régner asszony mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 76-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 77-es módosító ez törlésre vonatkozik. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 81-es Ludvigson úr mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk 78-as mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcvanas módosító. Nem? Nyolcvanas az oka fogyott. Nyolcvanhármas módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 82-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 84-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 86-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 87-es, az okafogyott, és akkor most a 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90-es ugyanattól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91-est visszavonták, és akkor most szavazunk az egészről. Gerling asszony anyagáról, meg is nyitom a szavazást. A néppárt. Lezárom a szavazást. 28 igen, 17 ellene, 4 tartózkodással elfogadtuk, és akkor ezzel lezártuk az ülésünk szavazással foglalkozó részét. Why they in principle Yeah, yeah.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 és igen, sok kérdés szerepel még a napi renden. 15. ponttal folytatjuk, átadom a szót a raportőrnek, Kofferáti úrnak. A téma pedig a harmadik országbeli állampolgárok idén munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételei parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak az együttműködést, köszönöm a módosító indítványokat, amelyeket eljuttattak hozzám, és majd, hogy nem száz százalékban fedik annak a javaslatnak a szellemét, amelyet én dolgoztam ki, és természetesen ez meg fogja könnyíteni nagyban a munkánkat ezen a ö, jelentésen, és sokkal hatékonyabban tudjuk majd lezárni ezt a dossziét. A kollégák nagyon jól tudják, hogy a hatáskörök egy része a LIBE bizottsághoz tartozik, és néhány módosító indítványt, amelyet előterjesztettek, ezeket azokkal összefüggésben kell látni, amelyeket a LIBE tárgyal majd, tehát ezt nem is tudjuk igazándiból ebben a bizottságban a kompromisszumok keretében tárgyalni. Mindazonáltal, ahogy már előzetesen mondtam, azért annyit látni lehet, hogy az én szövegem szellemét elfogadják, és készek arra, hogy erősítsék is ezt a megközelítést, hogy aztán a definíciós, megfogalmazási problémák hogyan kerülnek megoldásra, az majd kiderül, de hát ez nem okozhat komoly gondot nagyon értékes hozzájárulást tettek az árnyék jelentések felelősei. Ezt majd a következő találkozó alkalmával fogjuk megtárgyalni. De most azért élnék a lehetőséggel, hogy néhány kérdésre kitérjek, amelyeket én a magam részéről különösen fontosnak tartok és akkor ezt most véglegesen kellene tárgyalnunk. Az első kérdés az a hatályra vonatkozik, tehát ennek a jogszabálynak a hatályára. Én azt gondolom, és ez megerősíthető a módosítók alapján is, amelyek beérkeztek. Úgy tűnik, hogy itt pontosan rögzíteni kell, és meg kell határozni, és ezt az egészet nagyon szoros keretek között, hogy végül is milyen szektorokra terjedjen ki az irányelv. Olyan ágazatokról van szó, amelyek mindig is éltek a szezonális munkavállalókat a lehetőségekkel. De hát egész Európában északtól délig változnak a szezonális feltételek. Úgyhogy észszerűnek tűnik, hogy egyfajta rugalmasságról gondolkodjunk ebben az összefüggésben. A rugalmasságot a tagállamok javára értem, és természetesen összhangban minden szociális partnerrel oly módon, hogy az általános szabályt jól határozzuk meg, jól fogalmazzuk meg, hogy azután a konkrét feltételektől függően az egyes tagállamokban megvalósítható legyen az irányelv, a kormány és a szociális partnerek közötti egyetértésben. Úgy, hogy bizonyos ágazatok még ö, ö, oda csatlakozhassanak. Egy másik szempont tűnik számomra még döntő fontosságúnak, mégpedig az, hogy legyen egy megfelelő biztosítás minden mun- szezonális munkavállaló számára, hogy ugyanolyan feltételek, javadalmazási munkafeltételek mellett dolgoznak, mint minden egyéb munkavállaló. Azt kellene tehát biztosítani, hogy a számukra biztosított munkafeltételeket is lefedjék a kollektív szerződések. És hát azt meg kell nézni, hogy hogyan lehet pontosan megfogalmazni ezt a tervezetben, mert azért a kollektív szerződések tagállamoktól függően nagyon különbözőek Európában, de hát ez az a fő eszköz. Néhány esetben még a törvény is támasztja ezt, tehát ennek a révén lehet a munkavállalók munkafeltételeit a legjobban rögzíteni. Azt gondolom, hogy a az eddigi aggodalmak fényében azt is meg kell nézni, hogy a szezonális munkavállalók valószínűleg olyan munkahelyeket foglalhatnak el, amelyek a helyi munkavállalóké lennének. Azt gondolom, hogy a jövőben ügyelni kell arra, hogy ez ne legyen így. Ugye megcsináltuk a piaci tesztet. Ezt lehet alkalmazni, sőt, kötelező is és ezt aztán megelőzően el lehet végezni, és így nagyon komolyan lehet támaszkodni az adott tagállam tapasztalataira és a már konszolidálódott feltételekre. Amikor ezekről a feltételekről beszélek, akkor természetesen a belső munkafeltételekre gondolok, de hát az általános környezetre is, és ennek legalábbis két fontos összefüggése van, tehát az adott személyek a munka munkavállalók és a származási helyük közötti, vagy a családjuk közötti kapcsolat egyrészt, a másik pedig az elszállásolásuk. És itt megfelelő szállásról kell tehát gondoskodni. Ez rettenetesen fontos, ugyanis ez eldönti egyben az életminőségét is ezeknek a szezonális munkavállalóknak tehát anyagi munkafeltételek, egységes szociális védelem, mint a többi munkavállaló esetében, és megfelelő elszállásolás. Ezek lennének tehát a három, ez lenne az a három szempont, amelyek meghatározóak messze menően védelmet kell biztosítani a spekulatív gyakorlatok ellen ezeknek az embereknek a számára. Sok európai országban, az enyémben is látható, hogy itt sok esetben spekuláció áldozatai ezek a szezonális munkavállalók. És nehéz itt az állampolgárság szerinti meghatározás. Szóval nem csak, hogy ki közösítik őket sokszor, hanem a magánéletükben is zavarokat okoznak számukra. A Libe bizottsággal kapcsolatban már elmondtam, meg először is az árnyék jelentések felelőseinek is foglalkozni kell ezzel, de végül is ez mindenkire vonatkozik a további eljárás során nagyon szoros munkakapcsolatra van szükség az bizottságok között, hogy a különböző illetékességek, hatáskörök a megfelelő helyen kerülhessenek megoldásra. Mindkét bizottságban, anélkül azonban, hogy ellentmondások alakuljanak ki. Mi megpróbáljuk kidolgozni a kompromisszumokat, és jó lenne, hogyha az árnyék jelentések felelősei elfogadnák, amit mondok, hogy én ezt a kompromisszumot nagyon általánosan megvitatom a LIBE bizottsággal, hogy egy olyan megoldást tudjunk kikerekíteni, amely összeegyeztethető az egyes pontjaiban, koherens és szinergetikus szinergiahatásokat is kivált, és nem pedig diszkrepanciákat okoz, amelyek azután különböző eredményeket hozna. Úgyhogy most az önök kezében vagyok, és örömmel várom a hozzászólásaikat a dossziéval kapcsolatosan. És hát szólhatnak arról is, hogy a, az eddigi módosítókon túlmenően milyen gondolataik vannak, és hogyan tudunk. Írsasszony! Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ALDE, az ALDE árnyék jelentés felelőssének néhány gondolata. A harmadik országból érkező munkavállalóknak ugyanolyan munkafeltételeket kell biztosítani, mint a helyieknek. Éppen ezért ez meghatározó fontosságú, hogy koherensek legyenek a szabályok a szezonális munkavállalókra vonatkozóan a harmadik országokból érkező munkavállalók hoz képest. És ennek plusz értéke kell, hogy legyen, hozzáadott értéke kell, hogy legyen. Mi semmiképpen sem szeretnénk különböző kategóriákat kialakítani az Európai Unióban. A szezonális munkavállalók, akik harmadikok országokból érkeznek, nem élvezhetnek kevesebb jogot, mint azok, akik az EU-ból érkeznek. Tehát a bánásmód az vonatkozik a munkafeltételekre, a munkavállalás feltételeire, a szociális jogokra, a nyugdíjjogokra, a szociális biztonságra, és biztosítani kell, hogy ezek a jogok jogok érvényesüljenek a fogadó országban. Az egyenlő bánásmód kulcsfontosságú, és ezért kell elfogadni ezt az egész kérdést és a módosítókban az áll, hogy hol van szükség megállapodásra egyáltalán a szezonális munkavállalás definíciója, hogy a különböző szektorok hozzáadhatók az egyes tagállamokban a tartózkodás időtartama, hogy mennyi ideig maradhatnak ezek a szezonális munkások. Ők nagyon sérülékenyek. Éppen ezért a tagállamoknak biztosítani kell, hogy a munkaadók, különösen az életfeltételeket illetően betartsák kötelezettségeiket. Köszönöm szépen. Kettő percben Szabocka Kapinen asszony. Egyetértek az előadó falval, mi szerint a demográfiai kihívások az Európai Unión kívül struktúrák strukturális problémákat vetnek fel az idény munkával kapcsolatban. Ezért szükség van arra, hogy egy jó immigrációs politikát kidolgozzunk. A szezonális munka megfelelő kezelése lehetővé teszi, hogy a munkaerőhiányt kezeljük, és a munkaerőpiacon kedvezőek legyenek a változások. Kollégáim készítettek néhány módosító indítványt az irányelv tervezethez meg kellene határozni, milyen típusú munkákról vonatkozik az idény munka megnevezés. A szezonalitás jellege különböző tényezők demográfiai tényezőkkel függ össze. Ezért a tagállamoknak kell majd dönteni arról, hogy milyen ágazatokat választanak ki erre. Egyetértek az előadóval, mi szerint szükség van arra, hogy megfelelő ö, szállást kapjanak. Az Európai Bizottság javaslata ne legyen írott malaszt. Fontos az életkörülmények meghatározása a különböző államokban, és talán mindenhol máshol hatják végre, és értelmezik ezeket az intézkedéseket mi szerint a lakbér ne legyen túlzott mértékű a jövedelemhez képest. Egy munkavállaló fontos, hogy tájékozott legyen, és saját maga határozhassa meg, hogy vajon a lakbér túlzottnak tekinthető-e vagy sem. Ez egy szubjektív döntés. Ami a legvitatottabb, az a társadalombiztosításhoz való hozzáférés. Ez a probléma a tagállamokra tartozik, ezért itt is a szubszidiaritás elve kell, hogy érvényesüljön egy másik szezonális jellegű, rövid távú tartózkodást szükségesé tévő tevékenység nem ad ugyanolyan típusú társadalombiztosítási helyzetet a munkavállalóknak, mint az adott országokban általában. Ezért javasoljuk, hogy kiegészítsük a szöveget, miszerint a tagállamok határozzák meg a társadalombiztosítási juttatást az adott területen, ahol az munkás dolgozik. Köszönöm. Turinán asszony, és utána Hajten asszony. Øhm, og tak for øh, rapporten. Øh, jeg Köszönöm szépen, elnök asszony, szólt, és köszönjük a jelentést. Úgy gondolom, hogy kitűnő kiinduló pontot képez a további munkánkhoz. Mi, a zöldek, számtalan módosító indítványt nyújtottunk be, ez is mutatja, hogy a jelentéstevő véleményével nem feltétlen értünk minden ponton egyet, és néhány ponton javítást javasolunk. Általánosságban azt kell, hogy mondjuk, hogy látnunk kell, hogy olyan kiinduló pontot kell választanunk, amely figyelembe veszi, hogy ezek az idényjellegű munkát végző személyek már itt vannak Európában, tehát a szezonális munka már egy tény, sokszor kizsákmányolják ők, spekuláció áldozatavá válnak, tehát olyan a helyzet, eh, amelyben nagyon sok illegális idénymunkás is érkezik más országokba. Ezeknek a munkásoknak szeretnénk segíteni, hiszen ők rászorulnak erre a fajta munkavégzésre, be kell jutniuk a munkaerőpiacra, tehát kell itt egy közös jogszabályi keretet találni az ő helyzetük rendezésére megkíséreltük ezt figyelembe venni a módosító indítványokba, azokat az alapelveket, amiket mi is támogatunk. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy tovább javíthatjuk ezeknek az alapelveknek a figyelembevételét, és így sikerülhet ezeknek az embereknek jó munka feltételeket biztosítani a jövőben, tehát a rossz feltételekből jó munkafeltételek közé átvinni őket, hogy ne legyenek másod rangú munkások, munkavállalók Európán olyanok, akik rossz munkakörülmények között kell, hogy dolgozzanak. Hogyha ez sikerül számunkra, akkor úgy gondolom, hogy a bizottság számára igazán érdemi javításokat tudunk e, e, e, javasolni. Az előadó jó munkát végzett, ezt szeretnénk még tovább javítani a módosító indítványainkkal. Egy-két konkrét pontról is szólnék, amelyek számomra a vitának a lényegét képezik. Először is, ki az, aki kérelmezheti az idén jellegű munkavállalásra vonatkozó engedélyt. Harmadik országbeli állampolgárok, akik éppen egy tagállam területén tartózkodnak, adott esetben más munkakörben dolgoztak, de munkanélkülővé váltak. Például számukra biztosíthatnánk azt a jogot, hogy a tagállamok területén maradjanak idényelő munkavégzés céljából. Aztán második szempont, mely szektorok, gazdasági szektorok kell, hogy tartozzanak a jogszabály hatája alá. Tudjuk, hogy ez a jellegű munkavégzés a idegenforgalomban és a mezőgazdaság területén a leginkább elterjedt illetőleg a beteggondozás, idősgondozás területén is tehát egyetértünk az előadóval abban, hogy az irányelvet azokra a szektorokra szeretnénk korlátozni, amelyeket ténylegesen érint az ilyen jellegű munkavégzés. Jó lenne, hogyha rugalmassá tennénk a tagállamok eljárását ezen a területen. Mi a zöldek nem vagyunk biztosak abban, hogy, a szo- hogy milyen szerepet fognak ebben játszani a szociális partnerek. A tervezet úgy fogalmaz, hogy adott esetben hozzá kell járulni a más szektorokra való kibővítéshez. Mi azonban azt mondjuk, hogy ennek pont, hogy fordítva kell lennie, meg kell, hogy mondjam, bizonytalan vagyok, hogy mit egész pontosan a helyes megoldás, erről még talán beszélhetünk a bizottsági tagokkal, de egy dolog biztos, a szociális partnereknek lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy befolyásolják ezt a dolgot. De hát erről még beszéljünk. Aztán van még egy nagyon fontos pont nevezetesen a különböző e, kollektív szerződéseknek a definíciója, fogalom meghatározása. Úgy gondolom, hogy rossz, illetőleg veszélyes is az, ahogy ezt a kérdést a bizottság kezeli. Ezt meg kell még próbálni pontosabban körüljárni, és itt a esetleges károkat elkerülni. Aztán még röviden, ami a szállás feltételeket illeti, itt a szállás minőségével kell foglalkoznunk, ezzel kapcsolatban Dániában nagyon sok helyet látogattam meg, és azt láttam, hogy ezek az idény munkások katasztrofális szálláshelyeken vannak elszállásolva, pincehelységekben összezsúfolva, akár raktárhelységekben elhelyezve, tehát ez egyáltalán nincs rendben, ami ezen a területen történt. Tehát a szálláshelyeknek a minőségét azt biztosítani kell. Másodszorban ugye a túlzott túlzott ter, anyagi terhek nek a kérdése. Nyilvánvalóan ezek az idén munkások, ezek felnőttek, tehát biztosítani kell nekik a lehetőséget, átlássák az általuk fizetendő díjakat, azonban itt sokszor teljes az összevisszaság, nem lát látható számukra a lakásért, szállásért fizetendő ár. Tehát ki kellene alakítani egy olyan gyakorlatot itt és ezen a területen, ahol átláthatóságot biztosítunk, és nem fordul például elő az, hogy a bérleti díjat, a szállásdíjat levonják közvetlenül a fizetésből és ezzel gyakorlatilag a munkaadó, az idény jellegű munkás foglalkozható még pénzt is keres pluszban, tehát itt a szállás minőségével és a szállást kereső jogaival kapcsolatban is foglalkoznunk kell. Szankciókat kell kidolgozni, ellenőrzési metódusokat, ez egy nagyon döntő pont. Ez fogja biztosítani, hogy egy jó irányelv, egy jó jogszabály kerekedjen ki a végén a folyamatban. Ha ezt nem érjük el, ugyanis akkor csak tovább tartjuk fenn ezt a fenntarthatatlan helyzetet. Ezek lennének tehát a javaslataink, amelyek a mezőgazdaság területén mindenképpen nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen itt ki kellene alakítani, hogy a felelősségi körök megfelelőek legyenek. Tehát ezek voltak a pontok, amikre ki szerettem volna térni. Ez, ez volt az a három elvi szempontból a zöldek számára fontos pont, tehát egyrészt a hatálynak a megfelelő meghatározása, másodszorban az alkalmazásnak az ellenőrzése, hogyha ezek teljesülnek, akkor erősödni fog az európai munkapiac, erősödni fognak a munkavállaló jogok, és jó eredményt fogunk elérni. Tehát mi pozitívan nézzük a folyamatot, és úgy gondoljuk, hogy jó úton járunk. Vannen Hajten asszony Szó, mevrouw eh, Turunen, Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha hallgatom Törnen asszonyt, akkor bizony elgondolkozom azon, hogy Dánia, és ez nyilvánvalóan a Dán elnökséget is érdekelni fogja majd. Tehát tényleg Dánia el szeretné ezt fogadni, és meg szeretné ezt valósítani, amit itt most hallottunk. Hogyha ugyanis megnézzük a tervezetet, akkor a célunk úgy látom mégiscsak abban áll, hogy harmadik országok beli állampolgárokat, akik az Európai Unióon kívülről érkeznek, és munkát vállalnak az Európai Unió területén, bizonyos szektorokban, azok megfelelő elbánás módban részesüljenek, tehát gyakorlatilag ez a javaslat lényege. Ha megnézem a bizottság szövegjavaslatát, akkor azt kell, hogy megállapítsam, hogy gyakorlatilag minden, amit a szociális egyeztetésről szóló rendelet tartalmaz, a különböző bérek, bérkiegészítő juttatások, tehát hogy tehát ugye arról van szó, hogy ezek az idén jellegű munkások csak 6 hónapig tartózkodhatnak az unió területén, és bizonyos kifizetéseket a otthon maradó családnak kell eljuttatni. Hogyha megnézem az ehhez kapcsolódó adminisztrációs terheket, akkor azt gondolom, hogy az idén jellegű munkát végzők nem részesülnek megfelelő elbánásmódban. Ebben egyet kell, hogy értsek Turmen asszony javaslatával. különböző terület, területeken, mint például az engedélyek esetében valóban szükség van az engedélyre, és ezt nem tudják az EU-ban, EU-ból megkapni hazájukban. És a második javaslat pedig a lakadásról szólt, ez igen jó. Egyetértek Turunnán asszonynyal. Valóban gyakran az jellegű munkát végzők kapnak valamilyen szállást, de rendkívül drága a lakbér. Ezért tényleg meg kellene határozni egy százalékos arányt a fizetéshez képest. Azt hiszem, hogy biztosítanunk kellene, hogy az idény munkát végzőket megfelelő bánásmódban részesítik. Biztosítani kell, hogy legyen biztosításuk, családi ellátásuk, illetve minden egyéb, ami szavatolja a biztonságukat és egészségüket, vagy például a munkahelyi balesetekről kell gondoskodni. Ez egy más javaslat lenne, mint ami előttünk fekszik. Ezzel kapcsolatban tehát össze kellene, hogy üljünk, és át kellene gondolni a tényleges hatását annak, amit a papíron áll hiszen szerintünk harmadik országbeli munkavállalók elfogadnák, hogy például egyes ágazatokban nem megfelelő a bánásmód, de hát gondoljuk végig, mi a tisztességes és igazságos és mi az, ami nem túl sok bürokráciát eredményez. Biztosítanunk kell továbbá, hogy azok hogy amennyiben valami történik az egyidény munkással, akkor megfelelő bánásmódban részesülhet. Thomas Handel és Thomas Mann következik. Sergio egyet egyetértek, az idén munkások különleges helyzetben vannak, különösen függenek, különösen ki vannak téve a kizsákmányolásnak, eh, tehát ennyiben ez egy fontos kezdeményezés, hogy egy irányelv keretében kellene javítani a jelenlegi helyzeten. Szeretnék utalni arra, hogy ebben a jelentésben néhány ponton olyan elemek vannak, illetve olyan módosító indítványok is érkeztek, amelyek ennek a szektornak a felügyeletére vonatkoznak. Ez mindenképpen szükségesnek tűnik számomra, hogy a szociális anomáliákat, amelyek az elmúlt években megállapítást nyertek, ezeket felszámoljuk. Egy második megjegyzésem, botrányosnak tartom, módon, hogy ez az irányelv csak a migráció, a bevándorlás, és kérdése korlátozódik, és nem foglalkozik a foglalkoztatás területével, Selzó Koferátival, szeretnénk arról gondoskodni az illetékes bizottsággal való együttműködésben, hogy a munkajogi aspektusok, tehát amik számunkra fontosak, azok is benne legyenek ebben a jelentésben. Harmasorban szeretnék arra utalni, Turmán asszony már említette ezt a kérdést, hogy itt egy nem elég konkrét szabályozás van az általános érvényű kollektív szerződések hatáját illetően. A kollektív szerződések csak akkor lesznek ebben az esetben érvényesek, hogyha nem általános jellegűek. Ez azonban az általános érvényességű kollektív szerződéseknek a sok tagállamban érvényes szabályozását nem veszi figyelembe. Tehát ezt át kell dolgoznunk, ezeket a rendelkezéseket különben az általános érvényű kollektív szerződésekre vonatkozó szabályokat, tehát például az azonos bérezés, az azonos munkáért elvét nem fogjuk megfelelően figyelembe venni. Ezzel kapcsolatban érkezett számtalan javaslat, és örülök, hogy a előadóval tovább tudok majd dolgozni ennek a témának a kidolgozásán. Ezen a ponton egy kicsikét egy jobban kidolgozott rendszert kellene találnunk. Köszönöm szépen. Várjon csak, Turunen asszony jelentkezik. Reagálni szeretne csak? Nem, elnézés, nem reakció, csak rövide hadd jelezem a következőket. A 43-as módosítóban egy szó hiányzik, és ez megváltoztatja az egész kérdést. Amit szeretnék mondani, az a következő. That principle should not be used to deviate from the principle of equal pay for equal work. So in tehát a módosító indítványunk olyan, mint hogyha eltérne ettől az elvtől. Egy szó kimaradt, és csak ezt szerettem volna megvilágítani most, ez a mi hibánk. Oké, okay, kiegészítjük akkor egy korrigendummal, és arról fogunk szavazni. Thomas Mann úr és követik más. Köszönöm szépen örülök annak, hogy nagyjából azonos irányba húznak a szakbizottsági tagok, én először is. Azt szeretném mondani, hogy szükség van az azonos elbánásmódra. Nem lehet az, hogy a harmadik országbeli állampolgárok hátrány szenvednek, tehát meg kell néznünk, az Európai Unióban munkát vállalók esetében mennyiben biztosított az azonos bánásmód. Tehát erre úgy gondolom fogunk tudni közös megoldást találni. A második terület, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az illegális munkavállalás világából kihúzzuk az embereket és ők is az illegális munkavállalás világába kerüljenek. Ugyanis ez a fontos az emberek számára. Megfelelő társadalombiztosítással kell rendelkezniük, lehetőségük kell hogy lenni arra, hogy el tudják látni a munkafeladataikat, és megfelelő szálláshelyet kell biztosítani nekünk. Turinen asszony kifejezetten megfogalmazta, hogy rendkívül fontos, hogy hogy csak akkor beszélünk eh, a szállás helyekkel kapcsolatos anomáliák, amikor megjelenik egy forgatócsoport a helyszínen, hanem már most beszélnünk kell ezekről. Tehát meg kell néznünk, hogy a szociális partnereket is hogyan tudjuk a magunk oldalára állítani, és a felelősségbe bevonni, hogyha ugyanis a szociális piacgazdaság feltételét meg akarjuk valósítani, ugyanakkor azt látjuk, hogy az idei munka keretében az otthoni keresetnél rövid idő alatt sokkal többet keresnek az érintettek, azonban rossz feltételek között dolgoznak, ezt nem engedhetjük meg, tehát itt nem engedhetjük meg az emberkereskedelmet. Vannak olyan emberkereskedő cégek, akik idehozzák a munkásokat, és azt mondják neki, hogy, hogy azt mondják nekik, hogyha ellenszegültek nekünk, akkor újra visszaviszünk titeket. A múltban elő is fordult az, hogy valaki azt mesélte, hogy itt Belgiumban dolgoztak harmadik országok állampolgára, ők áll, hontalanok voltak hivatalos státuszuk szerint, és egyetlen egy eurót sem kaptak a munkáért. Azt mondták neki, hogy menjél el a munkaadóhoz, és, és, és tiltakozzá, hogyha nem tetszik. Tehát az a helyzet, hogy vannak emberek, konkrét példák, akiket brutálisan kihasználnak, úgy gondolom, hogy ezen tenni kell valamit, és egy közös jó álláspontot találtunk ezzel kapcsolatban. Fontosnak tartom Sergio elmondani, hogy a szociális partnereket is be kell vonni a felelősségbe, őnekik is fontos szerepük van. Természetesen szabályokra van szükségünk, és szükség van az adott esetben szankciókra is, és nyilvánvalóan az adminisztráció, a bürokrácia sem lehet akadály, de hát a szabályokat közösen kell megalkotnunk. Legyenek szerződések, azokat tartsák be, a betartást ellenőrizzik, ellenőrizzék, akkor lesz majd lehetőségünk arra, hogy megfelelően kezeljük ezeket az embereket. Az utolsó megjegyzés, ugye itt az idén munkások és a más munkások között érdekellentét volt, de hát az a helyzet, hogy bizonyos szezonokban rövid időre megnövekedett munkaigény miatt plusz munkaerőre van szükségünk, ezt tudomásunk kell venni. Azt kell ugyanakkor megnézni, hogy milyen hogyan biztosított a fenntarthatóság az idény munka esetében, tehát hogyan tudják eltartani a családjukat az idény munkások az idényen kívül is. Tehát ezt is meg kell vizsgálni, hogy tehát meg kell vizsgálni, hogy azok, akik a munkát kínálják, azok a fenntarthatóságra arra megfelelően ügyelnek az idén munka esetében is. Az árnyék előadó már világossá tette, hogy ezzel kapcsolatban mi a tagállamok felelősség, és hogy őnekik is felelősségük van. Úgy gondolom, hogy itt egy nagyon jó, fontos közös kezdeményezésünk lehet. Um, Bal- Baltazár úr, van-e még valaki, aki felszólalna a vitában? Nincsen, Bátazár úr? Grazie. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A javaslat megfelelő időpontban érkezett, hiszen az idény munkásoknak a mindennapi élete az idény munkával kapcsolatos valós helyzet nagyon is nehézé vált az idény munkásoknak jelentős részét kizsákmányolják, jogszerűtlen feltételek mellett foglalkoztatják, és sok esetben a jogszabályi feltételeket egyáltalán nem tartják be. Tehát elkerülhetetlen, hogy itt az Európai Unió végre beavatkozzon, szabályozóan avatkozzon be. Az idegenforgalom, a mezőgazdaság, ezek azok a területek, ahol a leggyakrabban szembesülünk anomáliákkal, hiszen ezek az idén munkások foglalkoztatásának a fő területei. Úgy gondolom, hogy Sergio kitűnő munkát végzett. A legfontosabb pontok véleményem szerint benne vannak a tervezetében. A tagállamoknak továbbra is biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy az idén munka feltételeit meghatározzák, és gondoskodni kell arról is, hogy az idén munkának a finanszírozását tudják biztosítani a helyi vállalkozások. Biztosítani kell a befogadó ország munkavállalóival azonos foglalkoztatási feltételeket, Nyilván a költségcsökkentés is fontos szempont az idény munkások alkalmazása esetében, de hogyha meg akarunk felelni a globalizáció kihívásainak és a verseny kihívásainak, akkor mindenképpen megengedhetetlen, hogy az idén munkások jogait megnyírbáljuk. Minden egyes szakmában tiszteletben kell tehát tartani a jogaikat, és meg kell felelni ennek során a nemzeti kialakult gyakorlatoknak is. A tagállamoknak kell eldönteniük, hogy az idény munka esetében mekkora időtartamot tartanak szükségesnek, és az is szükséges, hogy az idény munkások, idényszerű munkavállalók megfelelő bérezésben és megfelelő szállás, elszállásolásban részesülhessenek számtalan módosító indítvány érkezett, csak hétfőn kaptam meg ezek fordítását. Biztos vagyok benne, hogy jó munkát sikerül majd végeznünk, amely megfelel az országai munkavállalói által támasztott elvárásoknak. Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki felszólalna? Nincsen. Akkor megadom a szót a bizottságnak, Jens Schmidtnek. Merci beaucoup, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Bocsánat. Bocsánatot kérek, a Libében voltam hasonló ugyanezzel a problémával, de hát köszönöm szépen, hogy szót kapok most és ha megengedi, akkor a vitát követve néhány pontot kiemelnék, és kitérnék a módosítókra is, amelyeket előterjesztettek. Világos volt a vita során, hogy mi a javaslat célja. Ugye szeretnénk rugalmassá tenni a harmadik országbeli polgároknak, hogy szezonális munkásként dolgozhassanak akkor, amikor szükség van rájuk az Unióban és figyelembe vettük azt is, hogy ez nem mehet az EU állampolgárok rovására és a tagállamok szabadon ö, ö, alkalmazhatják a munkaerőpiaci tesztet, és dönthetnek, hogy hány ö, harmadik országbeli polgárt engednek be szezonális munkára. Amit említésre került, a közül nagyon fontos, hogy el kell kerülni mindenféle visszaélést. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek szankciók, és hogy a tagállamok megtehessék a szükséges, elvégezhessék a szükséges felügyeletet szem előtt tartva persze azt is, hogy mi nem akarunk nagyobb bürokráciát. Az egyik fő célja ennek a javaslatnak, és ez az első az alacsony képzettségű munkásokkal kapcsolatban, az a védelme, az a védelem. Tehát nagyon sérülékenyek ezek a munkavállalók. Nagyon sok olyan módosító érkezett, amely éppen, hogy ebbe az irányba mutat, hogy erősíteni kell a védelem elemét eh, ezekkel a munkavállalókkal kapcsolatosan. Természetesen nekünk majd erre vissza kell térni, és a bizottság is természetesen eh, hajlandó arra, hogy ezt jobban kidomborítsuk a védelem szempontját ami pedig a jogokat eh, illeti. A javaslat célja ugye az volt, hogy egyelő fair bánásmódot biztosítsunk, és hogy semmiféle versenyelőnyel ne rendelkezzenek, de azért megfeleljen az AKI előírásainak és Ugye hát éppen a LIBE bizottságból jövök, és hát megvan már az engedéllyel kapcsolatos megállapodás, és vannak olyan elemek ebben a szövegben, amelyeket szintén figyelembe lehet venni, de a helyzet azért nem pontosan ugyanaz, ugyanis a szezonális munkások esetében Arról van szó, hogy ők csak időszakosan érkeznek az Unióba egy bizonyos időszakra, úgyhogy meg kell nézni, hogy ennek az időszakos jellege, a tartózkodás időszakos jellege hogyan hangsúlyozható. A hasonló, illetve egyenlő bánásmódot illetően, a jogokat illetően, a gyülekezési jog, a szociális jogok, a, nem tudom, hogy majd a DG Employment, a foglalkoztatási főigazgatásabb beli kollégák akarnak erről szólni. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ugye mi nem szóltunk itt az oktatásról, mert hát figyelembe vesszük, hogy csak időszakosan, időlegesen tartózkodnak a tagállamban. A munkafeltételeket illetően mi azt javasoljuk valóban, hogy ugyanazokat a jogokat élvezhessék, mint az uniós kiküldött polgárok, de ugyanakkor jobb helyzetben sem legyenek még akkor is, hogyha más a helyzetük ezeknek a munkavállalóknak, mert nekik közvetlen kapcsolataik vannak a kiküldő tagállammal, illetve azzal, ahol dolgoznak. A szállás kérdése, hát ez egy nagyon fontos elem, és itt megfelelő védelemre van szükség. Mi a szövegben azt mondtuk, hogy megfelelő életfeltételeket kell biztosítani. Hát ehhez persze még további definíciók tartoznak majd. Úgyhogy mindenkinek vannak bizonyos elvárásai, standardjai a különböző egészségügyi feltételeket illetően. Kidolgoztunk néhány iránymutatást, a családegyesítés, a hosszú távú tartózkodás kapcsán, mert azért ez tisztázza, hogy melyek azok a megfelelő életfeltételek, úgyhogy ezeket azért figyelembe lehet majd venni, amikor ezt szeretnénk még pontosabban kidolgozni. A szankciók fontosak, de bizonyára tudják, hogy van egy irányelv a munkavállalók elleni szankciókra vonatkozóan. Ez az irányelv július 20-án, tehát jövő héten lép hatályba. A meg átültetési határidő az nem a legjobb jelenleg, úgyhogy a bizottság meg fogja ezt még egyszer nézni, de meg kell nézni, hogy mi a kapcsolat e között a javaslat és a szankciókra vonatkozó irányelv között, mert sok minden függ itt össze. Köszönöm szépen. Igen, akkor köszönjük ennyit a bizottság részéről. Um, merci. Köszönöm szépen. Ha nincs további jelentkező, az előadója szó. Grazie Presidente, ringrazio le colleghe e colleghi. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak a hozzászólásaikat, köszönöm mindazt, amit elmondtak. Turunen kolléganőt szeretném megnyugtatni, hogy a 43-as módosítóban hiba volt, de azért azt én egyből tudtam korrigálni. Minden egyéb értelmezés furcsa lett volna. Most tehát minden rendben van ezzel kapcsolatban. Két gyors megjegyzés még, ha megengedik. A cél, és ebben mindannyian egyetértünk, az az, hogy hatékony előírásaink legyenek egy eléggé kényes ügyben, kényes szektorban, a munkaerőpiac egyik érzékeny területén, ugyanis a legrosszabb igazságtalanságok ezen a területen fordulnak elő, és hát azok a nők és férfiak, akik szezonális munkavállalóként dolgoznak, ez sokszor olyan feltételek mellett kell hogy megtegyék, amelyek egyszerűen embertelennek minősíthetők. Ezt már megállapítottuk több helyen, és az Európai Parlament is sokszor foglalkozott már ezzel az ügyjel, például Bolzánóban. Tehát azonos jogok, azonos feltételek, egyenlő bánásmód, ez meghatározó jelentőségű. A szociális igazságosság is fontos hogy a vállalatok maguk is tudják, hogy semmiféle dömpinget nem idézhetnek elő, mert itt ugye arról van szó, hogy az anyagi feltételek ugye nem azonosak sokszor, de hát akár az alapjogokról is beszélhetünk. Ezt azért mondom, mert nem szabad elfelejteni ezt az összefonódást. Tehát az egyik oldalon ugye ott, van a, ott vannak a leggyengébbek, a másik oldalon meg vannak bizonyos feltételek, amelyeket szabályozni kell, és ezeknek ki kell zárni mindenféle dömpinget és akkor ezeket az előírásokat mindig alkalmazni kell tudni. Ugye mi a kollektív szerződésről is beszélünk, meg a jogvédelemről, és hát persze ezek között lehetnek különbségek a tagállamok között, de egy lehetőség szerint pontosan kell rögzíteni, hogy mit kell tenniük az illetékeseknek ezt valahogy még tisztában meg kell fogalmazni. A kivételeket a tagállamok határozhatják meg a szociális partnerekkel együttműködve. Ez törvény, ezt a, erről a parlamentek döntenek, de hát a parlamentek dönthetnek úgy, hogy egyszerűen túllépnek a szociális partnereken vagy dönthetnek úgy, hogy szorosan együttműködnek velük, hát ez a második lehetőség, a legjobb megoldás. A második megjegyzésem. Olyan bevándorlókról van szó, akik messziről jönnek, tehát ők nem egyenlőek azokkal, nem olyanok, mint akikkel általában szembesülünk. Szállásra van szükségük, de hát nem is választhatják a legjobb megoldást ellentétben azzal, aki egy bizonyos községben, városban már ott lakik. Tehát olyan megoldást kell találni, amely segít nekik, nem pedig még tovább bünteti őket, vagy akadályozza őket. Hogyha valamilyen közösségben élnek, az megtörténhet, csak sokszor kihasználják őket. Tehát nagyon világosan kell a fogalom meghatározásokat kialakítani, hogy mit értünk méltó szálláson azok számára, akik szezonális munkát végeznek. Köszönöm szépen, és hát folytatni fogjuk a munkánkat az elkövetkező napokban. Köszönöm szépen, tájékoztatom a kollégákat hogy a módosító nincs összhangban, és nem a mi bizottságunk kompetenciába tartozik. A lista, a listát megkapják majd a képviselők e-mailben. Tovább megyünk. A vita alapján az előadó kompromisszumos módosítást nyújt be, amit megtárgyalunk majd szeptember 19-én figyelembe véve, hogy szavazunk majd október 6-án, a Libe Bizottság pedig novemberben dönt. Akkor elérkeztünk a 16. napi rendi pontunkhoz, amely tulajdonképp kapcsolódik az előző ponthoz, hiszen Jákonszári asszony elő, az előadó harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezéséről van itt szó. Szerkesz úr pedig fogja helyettesíteni az előadó asszonyt. Parancsoljon! Lamentablemente nuestra rapporteur, eh, Madame Lisa... Köszönöm szépen, elnök asszony. A tevünk, Jakon Szári asszony visz major okán nem lehet itt, de kezemben tartom az üzenetét, és itt elő szeretném adni, mit mondana ezzel a jelentéssel kapcsolatban ismerik már a véleménynek a tervezetét, a arra vonatkozó módosító indítványokat. 167 módosító érkezett a vélemény előadójához. A vita pontjait, azokat már pontosan ismerjük egy olyan véleményt szeretnénk kialakítani, amely általános támogatást érdemlő javaslatokat tartalmaz. Ez az irányelv rendkívül fontos most, abban a helyzetben, amikor a gazdaság globalizálódik, és olyan multinacionális vállalatcsoportokkal van dolgunk, amelyek rugalmasságot várnak a munkavállalóktól az alkalmazások és a munkaidő beosztása területén. A munkavállalók szabad mozgása is egyre nagyobb méreteket ölt, egyre több harmadik országból érkező munkavállalóval találkozunk itt az Unióban, tehát két kérdést kell szabályozni. Az egyik azt, hogy milyen jogai vannak azoknak a munkavállalóknak, akiket kirendelnek a vállalatcsoporton belül, és milyen jogai vannak azoknak a munkavállalóknak, akik már ott vannak a kirendelés helyén, és milyen lehetőségeik vannak arra, hogy elkerüljék a rosszabb foglalkoztatási feltételeket. Tehát itt minimális szabályokat kell megfogalmazni, eh, amely nek az lesz az alapelve, hogy a vállalatcsoporton belül, és itt most nem a tagállamok közötti viszonylatban, hanem a vállalatcsoporton belül a munkavállalók azonos elvánásmódban részesüljenek. A véleménynek a tervezettel a körünkben megértésre talált, nekünk világos és érthető és jó kézzel fogható szabályokra van szükségünk, ez kell, hogy a véleményünknek a lényegét képezze. A szakszervezetek, illetve a tagállamok a kirendelési irányelv esetében már megállapították, hogy vannak nem világos koncepciók, nem világos módszerek, a megvalósítás nem volt megfelelő. Tehát gyakorlatilag ezt az irány elvet kell itt most pontosítani, hiszen nagyon sok munkavállaló számára átláthatatlanok az előírások. Újra kell gondolni ezt az irányelvet, és meg kell nézni, hogy a harmadik országból érkező munkavállalók azok hogyan, milyen elbánásmódban részesülnek nálunk. Ugyanakkor az ő helyzetüket nem szabad összekeverni a kirendelési irányelv hatája alá tartozó munkavállalók helyzetével. Az, ugye ott az Európai Unióból származó munkavállalókról van szó. Azonban ide az Európai Unióba több mint 3 millió harmadik országbeli kirendelt munkavállaló is érkezett. Tehát azt kell megnéznünk, hogy a visszás helyzeteket hogyan tudjuk elkerülni. Nem tudjuk azt mondani a harmadik országbeli munkavállalók esetében, hogy használjuk egyszerűen a kirendelési irányelvnek az előírásait és egész egyszerűen csak harmonizálni kell mindent. Nem, hát az Európai Parlament azt mondja, hogy itt új irányelvre van szükség. A bizottság azt javasolja, hogy csak javítani kellene, kiegészíteni kellene a új normákkal a kirendelési irányelvet, hogyha ebben meg tudnak állapodni a 27 tagállamok, akkor ez sikerülhet is. Ez azonban hatalmas munka lenne a tagállami hatóságok számára, és valószínűleg nagyon nagy problémával küzdenének a tagállami hatóságok, hogy olyan szöveget teremtünk mi jogalkotóként, ami nem ad kézzelfogható előírásokat. Gyakorlatban egyetértünk abban, hogy a mai realitás, a mai valóság kell, hogy a szabályozás alapját képezze. Nem szabad csak a múltbeli tapasztalatokra támaszkodnunk, és nem szabad, hogy az új jogszabály esetében ugyanazokat a hibákat elkövessük, amit a múltban már elkövettünk. Jakonszári asszony három fő pontot dolgozott ki a javaslatában. Én már most elmondhatom önöknek, hogy eh, kialakult a kompromisszumos eh, javaslatoknak a gerince. Nagyon fontos, hogy az irányelv hatáját illetően világosan fogalmazzunk, ezzel kapcsolatban még vannak vitáspontok. Van 167 módosító indítvány. Azt gondolom, hogy szakbizottság tagjai egyet fognak érteni abban, hogy a munkaügyi hivatalok, a munkaügyi hivatalok a vállalat csoporton belüli kirendelés esetén illetékességet kell, hogy kapjanak. Tehát úgy gondolom, hogy ebben egyet értünk. Úgy gondolom, hogy abban is egyet értünk, hogy az építőipart, mint szektort ki kell zárnom. Ki kell zárnunk. Nagyon sok módosító indítvány arra vonatkozik, hogy engedjük meg, hogy a tagállamok a szociális partnereik esetében tartsanak felmérésre, szeretnének, szeretnék-e a irányelv hatájának szűkítését. A másik probléma a fogalom meghatározásoknak a dolga. Az irányelv ugyanis utat nyit a jól képesített munkavállalók számára, a vállalatcsoporton belüli mozgásuk számára aki vezető beosztású munkavállaló, vagy különleges szakképesítéssel rendelkező munkavállaló, eh, arra fog vonatkozni ez az irányelv, nyilván nem gyakornokokra. És adott esetben nem csak a vállalatcsoport által foglalkoztatott munkavállalók lesznek a kirendelés tárgyai, hanem más munkavállalók is. Tehát a fogalom meghatározásokban jól körül kell határolni, hogy olyan személyekre vonatkozik ez az irányelv, akik már korábban is a vállalatcsoportban dolgoznak. Tehát nem szabad, hogy meg lehess, nem szabad megengednünk azt, hogy meg lehessen kerülni az előírásoknak a szellemét, a célját. Itt az a fontos, hogy megfelelő fogalom meghatározást találjunk, illetőleg a kirendelés időtartamát is megfelelően definiáljuk a javaslatban. Hendel úr, a 96-os módosító indítvány, illetve Szájer úr is a maga módosító indítványában hivatkozik erre a problémára. Aztán még egy kérdés. Itt egy olyan irányelvről beszélünk, amely a jól képesített munkavállalókat fogja főleg érinteni. Van már egy bizonyos erre vonatkozó tan e, itt az Európai Unióban, gyakorlatilag ezt kellene alkalmaznunk, ezt a tant elméletet kellene alkalmaznunk. Tehát egy korábban már elfogadott irányelvet vehetnénk alapul, ami szintén jól képesített, magasan képesített e, munkavállalókra vonatkozott, azokkal foglalkozott. Tehát az ott elért kompromisszumokat, azokat használhatnánk is, itt is. És az utolsó kérdés. Tehát itt ugye a Blue Card irányelvre az egységes tartózkodás és munkavállalási engedélye kapcsolatos irányelvre gondolok. 162-es, 163-as módosító indítvány Lambert Hendel tollából és más szocialista módosító indítványok keretében úgy gondolom, hogy lehetőség van a többség elérésére. Ezek ugye olyan kérdéseket tárgyalnak, amelyek már a kirendelés irányelvnél is felmerültek. Az a fontos, hogy azok, akik Európába jönnek harmadik országokból, ugyanazokat a jogokat kapják meg, mint az itteni munkavállalók nem szabad, hogy rosszabb elbánásmódban részesüljenek. Tehát itt mindenképpen a szociális biztonság és a munkakörülmények területén azonos jogokat kell biztosítani. Nem szabad tovább engedni a munkaerőpiacnak a további töredezését, nem szabad, hogy rosszabb el, bánásmódban részesüljenek. Itt nem az alapvető emberi jogokról, meg az Európai Unió alapelveiről van szó, hanem konkrét dolgokról. Tehát nagyon fontos, hogy a diszkriminációt elkerüljük azon személyek esetében, akik nem Európai Uniós polgárok. Nagy hiba lenne, hogyha ezeket a személyeket diszkriminálnánk itt Európán belül, ugyanis a szociális rendszer és a munkavállalóknak az egymásba vetett bizalma is sérülne emiatt. És ez az, ami aztán a végén rasszizmushoz vezet itt Európában. Tehát nem adhatok rosszabb munkafeltételeket a harmadik országok munkavállalóinak, hiszen ez ellen tiltakoznának, ez egy értelmetlen megoldás lenne. A parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács azt kell, hogy mondja, hogy az élére állunk a diszkrimináció elleni harc mozgalmának. Tehát a vállalat, a koncern világosan állást kell, hogy foglaljon ezekben a kérdésekben, és biztosítania kell az egyenlő elbánásmódot. Elnök asszony, zárásképpen még annyit mondanék, hogy egy nagyon fontos eh, irányelvet fogunk majd most elfogadni, amire szüksége van a vállalatainknak, azonban nem szabad, hogy tévutakra tévedjünk, hogyha rosszul járunk el, akkor kudarcot fogunk vallani. És munkavállalók milliói fogják elutasítani az európai értékeket, az egységes piacot. Ugyanis nem felel meg az ő elképzeléseiknek, értékítéletüknek az egységes piac majd. És egy olyan dzsungel, egy olyan dömpingszerű helyzet fog kialakulni, amely tönkreteszi a európai munkaerőpiacot, a kollektív, az elért kollektív vívmányokat, a munkavállalásra vonatkozó tagállami modelleket. Tehát az irány elv nem az irányelv most egy nagyon nagy hiány. pótol, de ezt jól kell fogni, jól kell, hogy tudja majd pótolni. Köszönöm szépen ezt a rendkívül részletes előadást. De azt hiszem, szükségünk van mégis a vitára. Eszelje asszony és Hirs asszony. We have a joint competence with LIBE Committee. This directive. Közös kompetenciánk van a Libe bizottsággal, és a korábbi nyakra tekintette figyelmeztetnem kell önökre az IKT munkavállalók kérdésére. Ők jól képzettek, magasan képzett munkavállalók, és talán az ő esetükben nincsen ilyen visszaélési kockázat, tehát nem zsákmányolják ki őket olyan mértékig, mint az idény munkásokat. De hát minden esetre még nagyon határozottan meg kell határoznunk a fogalmakat, hogy Szerkesz úr is felhívta erre a figyelmet. Az egyik fogas kérdés az, hogy az irányelv hogyan kapcsolódik a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvhez. Szerkesz úr már felvezette a témát. Amennyiben kivesszük az utalásokat a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvre, ahogy Jákonszári asszony ezt megtette, nem tudom, hogy megfelelően járunk-e el, és vajon megkönnyíti-e ez a helyzetet. Tanulmányoznunk kell gondosan ezt a megoldást, vannak kétségeim vele kapcsolatban, hiszen ezek a munkavállalók de facto kiküldöttek. Munkaszerződéssel rendelkeznek a harmadik országokban, így tényleg kiküldöttek, az adott cég helyezte őket át de jó együttműködéssel a Liber bizottsága talán megtaláljuk a megoldást, hogy ezt a kapcsolatot hogyan létesíthetjük, hogy kivegyük esetleg, vagy hogyan fogalmazzuk meg megfelelően. Ami a meghatározásokat illeti a harmadik cikkben, ezek legyenek kiegyensúlyozottak a GATS megállapodással és tisztázni kell ezeket, hogy jobban lehessen azonosítani a kategóriákat az ilyen áthelyezéseknél. Ha tisztázzam a 113-as módosító indítványomat. Itt szeretném eltörölni a bizottsági szöveget. A bizottság megpróbálja meghatározni egységes módon a kollektív szerződést. Én azért törölném ezt ki, mert ez meg van határozva a bizottsági szövegben, mégpedig oly módon, hogy ez ellentmond a nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlatokkal. Például a skandináv országokban a meghatározások, megállapodások, melyeket a szociális partnerek kötnek, tehát munkavállalók és munkaadói szervezetek kötik. Ha itt most megpróbálnánk egy új típusú meghatározást létrehozni, akkor az nagyon nehezen lenne végrehajtható a nemzeti gyakorlatokban, az említett országokban ahol kollektív szerződések vannak életbe. Tehát a meghatározás eltérő. Ezek után hadd szóljak a szociális biztonság kérdéséről, erről is szólt Szerkesz úr. Kicsit hasonló problémák jellemzőek itt is, mint az egységes engedély irányelvet illetően. Az egyelő bánásmód a 14. cikkben fontos, hogy további tisztázásra kerüljön. A szociális biztonsági rendszerek esetében még a nemzeti szociális védelmi rendszerek előírásait kell követni. Az EU-nak nincs kompetenciája ezen a területen. Így az irányelvben ami ebben a bizottságban is megjelent, most megnyitjuk a szociális védelmi kérdéseket a tagállamokkal, ami azt hiszem, hogy nem megfelelő. Remélem, hogy elkerülhetjük ezeket a problémákat, amik már ugye előfordultak, például az egységes engedélyről szóló irányelv kapcsán. Kerüljük azokat a helyzeteket is, amikor a munkavállalókra két jogi rendszer is vonatkozna, és mindkettőben járulékot fizetnének, tehát a tagállamban és a harmadik országban is. Talán ezek voltak a legfontosabb problémák, főbb kérdések, amiket meg akartam említeni. Biztos vagyok benne, hogy jó lesz az együttműködés ebben a bizottságban az előadóval, és az árnyék előadókkal, és jól együtt tudunk majd működni a LIBE bizottsággal is. Ilyen módon a szöveget pontosíthatjuk, és érthetőbbé tehetjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hirsch asszony és Rotter asszony következnek. Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. A liberálisok nevében annyit mondhatok, hogy az irányelv és a módosítók összességében a jó irányba mutatnak. Szó esett már itt sok mindenről és hát itt az építőiparra vonatkozóan, hogy ez kivétel legyen, ez azt hiszem mindenki számára érthető. Ami egy gyenge pontja az anyagnak, és ezzel kapcsolatban nyújtottunk be módosítót, az a fogalom meghatározások köre. Itt sokkal nagyobb világosságra, egyértelműségre van szükség, de még nagyon szűkek a definíciók. Úgy kell ezeket megfogalmazni, hogy a vállalatoknak maradjon mozgásterük. Eh, és nem szabad csak felsőfokú végzettségű munkavállalókról beszélni, hanem arra lenne szükség, hogy szakembereket kapjunk. Tehát szakemberekről legyen szó. Fontos, hogy megnyíljon ezek számára ez a lehetőség. A másik szempont, ami szintén ide tartozik, az a koncern fogalom meghatározása. Ezen is különböző dolgokat értünk hogy most akkor milyen összefonódásoknak kell fennállniuk a vállalati részek között, és milyen mértékben, ezt is pontosan meg kell határozni, hogy egyértelmű legyen és ezzel kapcsolatban is nyújtottunk be egy módosító indítványt. Meg a, a, a, az odatartozás, tehát mennyi ideig kell annál a vállalatnál dolgozni előzetesen, mielőtt kiküldik a munkavállalót. Azt hiszem jelenleg ez 12 hónap, de ez már nem felel meg a realitásoknak, a munkavilága változik. Szóval, hogyha azt akarjuk, hogy egy évvel ezelőtt már ö, ott ö, álljon alkalmazásban, hát ez talán már ideális, ezt hat hónapra kellene csökkenteni, ez így reálisabb elvárás. Még egy megjegyzés, amely véleményem szerint fontos lehet, most mindegy azután, hogy hogyan is valósul meg, az pedig az, hogy valóban legyen lehetőség a szakembereknek, hogy az EU-n belül minden tagállamban aktívan dolgozhasson. Szóval sok vállalatnak van mondjuk Franciaországban, Németországban, Olaszországban egy vállalati része, és hát akkor ezt minden országban ő lehetővé kell tenni. Ezt biztosítani kell, és ez az egész folyamatot előre megoldja és csökkenti a bürokráciát. De bízom abban, hogy jó úton járunk, és egy olyan lehetőséget alkotunk, ami sokkal jobban megfelel a realitásoknak. Köszönöm. Madame Schröter. Schröter asszony és Jeszlov Leszka asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen akik intenzíven foglalkoztak az irányelvel, azok számára világos, hogy milyen sok ellentmondás merült fel az egyes hozzászólásokban azok között. Mi a zöldek nagyon intenzíven foglalkoztunk ezzel a dossziéval, és lényeges pontokat módosítottunk a bizottsági javaslathoz képest a jogi alapot is markánsabbá tettük. Nem értünk egyet a raportőrrel abban, aki úgy gondolja, hogy olyan jogalapot kell megteremteni, amely a munkajognak megfelel. Nem, ez számunkra egyértelműen migráció. E, a migrációs csomag része, és ott is kell, hogy maradjon de ez nem kiküldetés, ugyanis a kiküldetés, a posting a szerződés szerint az egy olyan az a szolgáltatás szabadságába tartozik bele, mi pedig éppen, hogy a munkavállalói szabadságot akarjuk érvényesíteni, tehát, és akkor így módon ez a migrációs csomagban kell, hogy maradjon, és ennek van is értelme. Mert hogyha a kiküldetés irányelvet pontosan megnézzük, és hát én már évek óta ezzel foglalkozom, abból kiderül, hogy a kiküldetési irányelv harmadik országokból érkező kiküldöttekre is vonatkozik, tehát ott nem kell új irányelv, mert nincs szükség új szabályozásra. Azonban hogyha harmadik államból valakit kiküldenek, akkor rá vonatkozik a kiküldetés irányelv minden egyéb módosítás nélkül. A bizottság megpróbálta ebben a dossziéban a két dolgot szétválasztani, csak nem tette ezt egyértelműen, és véleményem szerint legalábbis én ezt így gondolom, hogy a tanács úgy véli, hogy ez egy kiküldetés, és nem pedig a személyek szabad áramlása, mert a szerződés ugye létezik. De én azt gondolom, hogy ez nem jó megközelítés, ugyanis a migráció a személyek mozgására vonatkozik, és nem pedig a, a szolgáltatások szabadságára. Tehát akkor, hogyha megnézzük, hogy ez melyik pillérbe tartozik, akkor ez a személyek szabad mozgásába kell, hogy tartozon, nem pedig a szolgáltatások szabadságába, mert ott valóban érvényes lehet a kiküldetés irányelv. Mi a módosítónkkal azt szeretnénk, hogy ez a szétválasztás egyértelmű legyen, világos legyen. Tehát, hogyha ide jönnek emberek a kiküldetés keretében, akkor egy szolgáltatást fognak elvégezni, és ezt a szolgáltatási irányelv fedi le hogy ez olyan szolgáltatások, amelyek benne vannak a kiküldetés irányelben. Ha azonban a információs technológiai, a, a, az informatikusokra gondolunk, akik ö, dolgozni fognak nálunk, hát ők viszont már egyes személyként jönnek, akik egy vállalaton belül az egyik székhelyről átmennek a másikra, de ugyanannál a vállalatnál vannak alkalmazásban. És ez, és a tanácsnak ebben igaza van, ez a stokholmi program részé, és itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az EU-n belüli mozgás szabadsága megvalósuljon, hogy ne kelljen ugyanannak a személynek mindig folyamatosan tartózkodási engedélyt kérni. Ez a háttér. A bizottság ezzel ugye azt akarta elérni, hogy valaki, aki egy vállalatnál dolgozik, és az egyik tagállamból a másikba megy, akkor ne kelljen mindig nulláról kezdeni az engedélyeket. Na most ez is egy indoka annak, hogy miért van szükség arra, hogy ezt egyértelműen a személyek szabad mozgása körébe soroljuk. És itt kell tisztázni ezt az egész anyagot. És sajnos a tanácsnál lesz a legnagyobb az ellenállás, mert hogyha lesz majd egy szerződés egy harmadik országgal, akkor az még mindig a személyek szabad áramlását érinti, mert ez a migrációs csomag lényege, és egyben a vállalatok számára is. Ez egyben a vállalatok számára is a kiindulási alap, amikor egyik ö, székhelyről a másikra küld ki munkatársakat, és a nehézségek amelyet a bizottságnak meg kellett volna oldania, csak nem sikerült neki, az az, hogy van ugyan szerződésük ezeknek, de mégis a személyek szabad mozgása alá tartoznak, és ezt nem oldotta meg a bizottság, ezt a problémát, ezt kell javítani. És a törvényes, a jogi alapokra vonatkozóan nyújtottunk be módosító indítványokat, ezt fontosnak tartjuk, úgyhogy itt nem osztjuk a szociáldemokraták azon véleményét, akik ezt a munkajog körébe sorolják, mert szerintük ez klasszikus migrációs kérdés. De hát személyekről van szó, és itt világosan különbséget kell tenni a kiküldetés és e között a lehetőség között, Úgyhogy ez fontos a vállalatok számára, de a kiküldetés esetében meg úgysem érvényes ez az irányelv, mert ott mindegy, honnan jön a munkavállaló. És nem az építőipar, az szolgáltatás, és az mindenképpen a kiküldetés irányelv hatája alá tartozik és nem is vitatható, hogy ez oda tartozik. És ezzel egyidejűleg azonban az is világos, hogy azok számára, akikről szó van, megfelelő fogalom meghatározásra van szükség. Úgyhogy én azt forgalmazom, olyan fogalom meghatározásunk legyen, amely a magasan végzett munkavállalókra vonatkozik. Hát őróluk van szó, akiket áthelyez a vállalat egyik székhelyéről a másikra. És itt nem lehet semmiféle keveredést elfogadni. Úgyhogy egyértelmű definícióra van szükség, derüljön ki, hogy a személyek melyik csoportjáról van szó. Véleményem szerint ez a, ezek a lényeges pontok. Ha tisztázunk a jogi alapot, ha a tanácsban megnézik, hogy sem értelme annak, amikor az emberek szabadságáról van szó, hát akkor minek beszélünk a kollektív szerződésről? Az itt nem játszik szerepet mert egy személy úgyis ott van a vállalaton belül, és ami érvényes az egyik székhelyen, az érvényes rá máshol is. Tehát ezt nem kell külön megfogalmazni. Ezt előzőleg ugye tisztáztuk jogilag, akkor utána ezzel nem kell foglalkozni, nem kell külön meghatározni. Az az érvényes, ami az adott tagállamban érvényes. És ez egy megfelelő megoldás lehet, megfelelne a realitásoknak, ugye a migráció keretében jönnek ide sokan, és akkor nem kell nullánál kezdeniük, hogyha egy vállalaton belül az egyik uniós országból a másikba mennek át. Az ellenőrzéssel kapcsolatban szigorúbb eszközöket kell alkalmaznunk. A tagállam joga, ez is világos, a migráció területén döntsön arról, hogy kit enged be, meg ki nem de ezt a jogot meg kell hagyni a tagállamoknak, biztosítani kell az ellenőrzést, tehát itt nem mindig minden a nulláról kezdődik, hogy a migrációs csomag keretében kell ezt tisztázni a tagállamok között is. Ez nagyon sok jelenlegi irritáció, tehát hogy a, a kiküldetés keveredik a informatikusok alkalmazásával, ez baj, ezt kell szétválasztani, és én ezt szeretném szorgalmazni. Madame Jaszlo... asszony. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, nawiązując do wypowiedzi... Köszönöm szépen. Hadd reagáljak a kollégám által elmondottakra. Nem értem, hogy hogyan szeretnénk a gyakorlatban elválasztani a vállalatcsoporton belüli áthelyezést és egy kiküldetés, de hát nem akarok itt az idővel visszaélni. Minden esetre javaslatot készítenék az irányelvvel kapcsolatban kétségtelen, hogy a válság után Európa versenyképes lesz majd a nemzetközi globális piacon, de ehhez biztosítani kell, hogy a munkaerőpiac rugalmas és felelős marad, így az európai vállalatoknak garantálniuk kell, hogy jól hozzá lehet férni a szakképzett munkaerőhöz és ezek a kiküldetések, áthelyezések az eszközök lehetnek, amelyek biztosítják a szakmai mobilitását a munkavállalóknak. Egy vállalaton belül ki lehet használni a szakképzettségüket különböző területeken. A kiküldetés, a tudás átvitel, illetve hát egyéb módszerek szintén nagyon fontosak manapság a versenyképesség időszakában. Az irányelv jó előrelépést jelez a kiküldetések tekintetében. Fontos, hogy élő legyen ez a jogszabály, és kellően rugalmas a cégek számára és a munkavállalók számára is. Én javaslom a következő módosítást az irányelvvel kapcsolatban. Mint elmondtam, a rendelkezéseknek biztosítaniuk kell a rugalmasságot a vállalkozók számára. A kiküldetés egy csoporton belül szerintünk tegye lehetővé a személyek áthelyezését, de nem csak a munkaszerződés alapján, hanem egyéb garanciákra is szükség van a harmadik országokban. Modosítsuk ezért a meghatározást a menedzser, az a vezető, a, illetve a szakember esetében a cég szempontjából mire van leginkább szükség egy adott helyen. Hirsa asszony is szólt erről, mi szerint tudunk-e mennyire fontos a munkavállalók helyzet egy vállalatcsoportnál. Fontos, hogy 12 hónapnál tovább legyen munka viszonyban. Szerintünk a gyakorlatban ez korlátozhatja az irányelv hatáját. Javasoljuk 6 hónapra ennek az időszaknak a lecsökkentését a szakemberek esetében, a vezetőknél, és 3 hónapra pedig a gyakornokoknál. Így a a hosszúnak tűnik ez a javasolt határidő. Csökkentsük tehát a 60 napot 30-ra. Tehát 90-60, ez bőven elég lenne, hogy a megfelelő dokumentumok alapján döntést hozzunk. Végül pedig a társadalombiztosítással kapcsolatban Eszelje asszony úr beszélt erről a kiküldött munkavállalók esetében szerintünk a 14. cikk első bekezdésének, második pontjának cél bekezdése nem olyan esetekről szól, amikor a kiküldött munkavállalóra már vonatkozik a harmadik ország jogszabálya a társadalombiztosítás szempontjából. Ez lehetővé tenni azt, hogy elkerüljük a helyzetet, hogy két jogrendszer vonatkozzon egy emberre. Tehát két, fel, két felé fizessen társadalombiztosítási járulékot az érintett munkavállaló. Köszönöm. Valószínűleg egyetértünk itt a bizottságban abban a kérdésben, hogy a vállalatcsoportok globálisan működnek, és az Európai Unióban, hogyha leányvállalatot szeretnének alapítani, akkor itt megfelelő szabályozást kell elfogadni. Ebben az összefüggésben ugyanakkor szerintem az a fontos, hogy a visszaéléseket elkerüljük. Én szakszervezeti titkárként ismerem már az ezzel kapcsolatos helyzetet, tehát a bérdömpinget szeretnénk megakadályozni. Másodszorban azt a gyakorlatot, nevezetesen azt, hogy a törzs munkavállalókat át kirendelik, áthelyezik, és a harmadik pedig a képesítésekkel kapcsolatos visszásságok, ezeket a témákat bele kell venni a javaslatba itt vannak vezető beosztású munkavállalók, az új irányelv rájuk vonatkozóan új tényállásokat fogalmaz meg. Szeretnék arra hivatkozni, hogy Schröter kolléganő mondott, a foglalkozóknak utólag már nem segít, hogyha érvényesíteni akarják a jogukat, és nem tudják, hogy ezt most a kirendelési e, irányelv, vagy az ICT irányelv alapján kell, hogy tegyék, e, mert hogy melyik hatája alá tartoznak. Tehát itt, jog, e, itt világosságot, világ, világos helyzetet kell teremteni, teremteni, jogbizony, jogbiztonságot, megfelelő munkakörülményeket ennek keretében, és éppen ezért az irányelvben azt is megfelel, meg kell határozni, hogy mely munkajogi, mely társadalombiztosítási rendelkezések vonatkoznak a hatájuk alá tartozó emberekre számomra az a fontos, hogy a munkajogi szempontból világos státuszt kapjanak az ilyen kirendelt munkavállalók. Szeretnék egy példát e- említeni, amelyet nem fed le az irányelv véleményem szerint. Nevezetesen azt a kérdést, mondjuk Lengyelországban letelepedik egy nemzetközi vállalatcsoport, és utána oda kerül valaki hat hónap után, és onnan küldik tovább, rendelik ki aztán Európán belül. Nem tudni, hogy számára a, most a lengyel kedvező munkavállalási fel feltételek vonatkoznak, vagy pedig éppenséggel egy, tehát olyan feltételek, tehát azok a kedvezőtlenebb feltételek, amik Lengyelországban vannak, vagy pedig a Stuttgarti, londoni egyéb vállalat központbeli kedvezőbb, magasabb feltételek. Tehát itt mindenképpen arra kellene törekedni, hogy az irányelv megfelelő munkajogi világos státusz biztosítson ezek számára. utolsó megjegyzésem pedig arra szeretnék utalni, hogy ut- megértem ugyan, hogy az építőiparban a szociális partnerek abban állapodtak meg, hogy európai szinten nem szeretnének részt venni ebben az irányelvben, azonban a további vita érdekében szempontjából szeretnék arra utalni, hogy mindenképpen politikai probléma lesz, hogyha jövőben olyan irányelveket fogadunk el európai szinten, amely egész szektorokat részszektorokat kizár. Itt probléma lesz akkor az európai jogalkotása. Éppen ezért az én szándékom az lenne, hogy a, a nemzeti szinten a szociális partnerekre bízzuk, hogy mennyiben szeretnének az elfogadandó jogszabálynak, irányelvnek a hatája alá tartozni, és nem kellene magában a jogszabályban bizonyos gazdasági ágak, szektorok részére kivételeket meghatározni. Köszönöm. Más kolléga van-e, aki még hozzászólna? A bizottság fel kíván szólalni, hogy tisztázzon valamit. Ne ismételje el, amit az imént, de hogy megvilágítsák a kiküldetés irányelv és ennek az irányelvnek a hatájának kérdését. Yes, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Különösen az ön által említettekkel kapcsolatban biztosíthatom önöket, amikor írtuk a javaslatot, a bizottság megvizsgálta a kapcsolatot a kiküldött munkavállalókról szóló ö, irányelv, illetve az IKT-vel kapcsolatos irányelv között. Harmadik országbeli IKT-ben dolgozók nem kapnak több jogot, mint az EU-s munkavállalók a jelenlegi vívmányok szerint és persze kisebb, kevesebb, illetve hátrányosabb kondíciók sem vonatkoznak rájuk. Elhangzott, hogy ők de facto kiküldött munkavállalók, és a az irányá vonatkozik rájuk. Szerkasz úr említette, hogy egy milliárdról is szó lehet, de ha megnézzük a hatástanulmányt, akkor inkább 16 ezerről van szó évente. Erről a kategóriáról van most szó. Ha megnézzük a munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelvet, egyértelmű, hogy harmadik országbeli állampolgárok, akik már jogszerűen tartózkodnak az EU-ban, kiküldhetők az EU-n belül. Ez egy konkrét kategória az IKT számára az első cikkben B-faktor. Ugyanakkor közvetve meghatároz egy szintet, amit figyelembe kell venni harmadik országbeli IKT-k számára, akik az EU-n kívüli cégektől érkeznek, hiszen nekik is ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítani, mint amit az irányelv biztosít. Tehát a 3 per 1-esben meghatározott rendelkezéseket garantálni kell. Az irányelv nem tiltja a tagállamok számára, hogyha ezen túlmennének, akkor magasabb szintű védelmet biztosítsanak a harmadik országbeli állampolgároknak, akik az EU-n kívülről érkeznek. Ez nem a kiküldetésről szóló irányelv, tehát. Egyelőre ez a modellünk az EU-ban a munkavállaló kiküldetésről szóló irányelv nem tökéletes, de hát ezzel kell most élnünk a, egyelőre. Az irányelvre való ö, utalások kitörlése nem csökkenti a jogi bizonyosságot, sőt, két instrumentumunk pont ugyanazokat a helyzetet fedi le talán egy jobb szabályozási szempontból ideális-e a helyzet? Hát ez kérdéses. A megoldás, amit Sotter asszony javasol, talán tetszetős lehet, de nem hat, kezeli hatékonyan azt a problémát, ami a kiküldetés jellegéből adódik. Tehát ezeket a személyeket a szolgáltatások irány, rende, szóló rendelkezés keretében küldik ki cég nélkül nem lennének ők kiküldve. Hát melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás? Nagyon nehéz kérdés ez. Vannak természetesen olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban javítható megfogalmazás. A bizottság persze készen áll arra, hogy segítsen ebben. De hát az alapvető kérdés az kiküldetésről szóló irányelv és a harmadik országból érkező IKT kérdésével kapcsolatban teljesen egyértelmű és világos az álláspontunk. Köszönöm szépen. Kérdezném, hogyha nem tökéletes ez az irányelv, akkor tervezik a felülvizsgálatát? De megvárom, amíg fölveszi a tolmácskészüléket. A bizottság szerint az irányelv nem tökéletes, csak meg kell próbálni vele együtt élni, akkor kérdezzük itt a parlament részéről, hogy mit terveznek. Parancsoljon! Nos igen, a bizottságnak a képviselője éppen azt említette, hogy el kell kerülni, hogy azok a foglalkoztatottak, akik ilyen eh, irányelv hatája hatája alatt kerülnek az Európai Unióba, többletjogokat kapjanak. Nem tudom, hogy hol volt a vita során a bizottság képviselője, itt vannak a szakbizottsági kollégák, arról beszélt, erről beszéltünk, talán félreértett, amit mondtunk, vagy nem hallgatott ide. Egész egyszerűen nem arról van szó, hogy többletjogaik vannak ezeknek a munkavállalóknak, hanem szeretnénk elkerülni, hogy ők kevesebb jogokkal rendelkeznek, hogy rosszabb jogi helyzetbe kerüljenek. Tehát ezt rögzítenünk kellene, hogy ez itt a célunk, és jó lenne, hogyha a bizottság ezt a gondolatot magáé magáévá tenni. Ja. Rendben van, előadó úr, hosszú volt a vita. Kérem, vonja le a következtetéseket kevésbé hosszan. Sí, gracias, señora presidenta. Yo no voy a discutir con el... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogok itt nem fogom összeakasztani a bajszomat a bizottság képviselőivel, de hát teljesen világos, hogy a két irányelv teljesen össze-vissza helyzetet teremtett. Nyilván jól kiismerjük magunkat a joganyagban, de hát képzeljék el azt, hogy az épületen kívül élő emberek vajon hogyan fogják ezeket a szabályokat alkalmazni, tudni. Gyakorlatilag olyan szintre emelkedett a szabályozottság, amit már senki sem lát át. hogyha nem tudjuk szétbogozni a szálakat, kibogozni a szálakat, akkor itt bajok lesznek. A bizottság képviselőjének annyit szeretnék elmondani, hogy miután azt mondta, hogy Stockholm, hogy a Stockholm folyamat mennyire fontos volt, és mennyire fontos ez az irányelv az Európai Unió számára, most pedig ugye azt mondják, hogy csak 18 ezer munkavállaló van szó, talán annyira nem is lényeges ez a kérdés. Úgy gondolja, hogy 18 ezer ember esetén a tanács majd késlekedni fog? Nem, hát komolyabban kell ennél venni a helyzetet, itt az elvekről van szó, az Európai Unió politikájáról van szó. Nem mondhatjuk azt, hogy ennyi, tehát nem hivatkozhatunk itt a munkavállalók számára, nem mondhatjuk azt, hogy kevesen dörömbölnek a kapukon, el kell, hogy kerüljük, hogy ugyanabba a hibába essünk, és úgy szabaduljunk meg a problémáktól, mint a kirendelés irányelv esetében. Ezt kell tehát tennünk. Nem szabad, hogy ugyanazokat a problémákat okozzuk, mint egyszer tettük már a kirendelés irányelv esetében. Mi a helyzet a jogalappal? Hogyha Schröter asszonynak igaza van, akkor úgy gondolom, hogy az előadó sem fog elemvetéssel élni a javaslatait illetően. A munkavállalók jogait munkavállalók jogait megfelelően figyelembe kell venni. Jó lenne, hogyha biztosok ezzel kapcsolatban megállapodásra jutnának, és meg világosan látnánk, hogy itt most akkor migrációról van szó, vagy munkajogról van szó. Nyilvánvalóan fontos eldönteni, hogy a migrációról, vagy munkajogról, társadalombiztosítási előírásokról van szó, de hát a cél az kell, hogy legyen a munkavállaló kirekesztését, azt megakadályozzuk. Külön tehát itt ugye nehézségek vannak még a jogalappal kapcsolatban, itt tisztábban kellene látnunk, de a bizottság által javasolt dolgokkal kapcsolatban továbbra is problémáink vannak. Szinte már autisztikus az ő elképzelésük, mert abból indul ki, hogy mi élünk a létező világok legjobbikában, a kirendelési irányelvel paradicsomi állapotokat teremtettünk, Nos, úgy gondolom, hogy ez, ez mégsem a megfelelő kiinduló pont, mert ez csak olyan szabályok elfogadásához vezet, amik aztán a bíróság elé fognak kerülni. A bíróságon végzik. Az, amit a bizottság képviselője elmondott, jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban látnánk a bizottság részéről olyan dokumentumot, ami nyilván világosan kifejezi, hogy a két irányelv közötti viszony kapcsolat az mégis hogyan áll amit Haloverska, Hendel és Schröter kollégák mondtak, az nagyon jól kifejezi, hogy hogyan is néz ki a valóság. Nevezetesen, hogy egyik oldalon Ugye az a kívánalom, hogy megtaláljuk a megfelelő kiegyensúlyozottságot a vállalatcsoportokon belül, és a vállalati és munkavállalói érdekek között, és egyáltalán az Európai Unió különböző tagállamai között. Úgy gondolom, hogy ez, ez mindenki támogatására talál, itt kezet nyújthatunk egymásnak, még akkor is, hogyha a részletekben vannak még ellentmondások. Ugyanakkor teljesen joggal említett egy másik kolléga, hogy ez a munkavállalói kategória nem szabad, hogy fenyegetésként jelenjen meg a szemeink előtt, és nem szabad, hogy kivák, kizsákmányolás tárgyává váljanak. Ezek tehát olyan emberek, akik nem jelentenek fenyegetést a számunkra, és másról van szó. És nem fenyegetés jelentenek, hanem sokkal inkább eh, a szociális dömping keretében kizsákmányolják őket. Tehát olyan tehát olyan irányelv kell, amely az ide érkező szakemberek számára egy koherens jogszabályi keretet teremt. Ez a kolléganő egyet fog érteni velem, amikor azt mondom, hogy ezen a téren megfelelő mozgásteret kell fenntartanunk, biztosítanunk. és, de mindez persze úgy, hogy a szociális dömpinget, a tisztességtelen piaci versenyt, azt megakadályozzuk. Eszaja asszonynak azt mondhatom, hogy gondolkozzon még el azon, hogy bizony ennek az egész kérdéskörnek köze van ahhoz a videóhoz, amiről már, ami már eddig is folyt, nevezetesen ahhoz, hogy az északi országok, Írország és más országok is nagyon gondosan kell, hogy eljárjanak abban az esetben, amikor kritizálják a kirendelési irányelvnek a bizonyos pontjait, ugyanis a kirendelési irányelv sok esetben a kollektív szerződésekkel ellent, kollektív szerződések rendelkezéseivel szemben áll. Ez az, hogy úgy gondolom, hogy itt majd sikerülni fog egy kompromisszumot találni, hiszen ez mindenkinek az érdeke, főleg az olyan országoké, mint az öné, ahol gyakoriak a kollektív szerződések, és ahol rosszul alkalmazzák a kirendelés irányelv rendelkezéseit és ez persze aztán vitát eredményez a végén. Zárásképpen pedig még szeretnék utalni arra, hogy Jakonszári asszony a vélemény megfogalmazója azt mondta, hogy ugye most kitör majd a nyári szünidő, de ő fel fogja használni ezt az időt arra, hogy valamennyi módosított megvizsgálja, és és az egymással ellentétes indítványokban megfogalmazódó álláspont javaslatokat valahogy kibékítse azáltal, hogy az indokolatlan javaslatokat, vagy az igaztalan javaslatokat azokat elveti. Az alkalmas javaslatokat pedig beépíti a véleménybe. Jó lenne, hogyha a munkavállalók és a vállalatok érdekében többet tennénk a jövőben. Nos, hát a bizottság megfontolja, hogy itt egy tisztázási kérelem volt, egy feljegyzés vagy pedig le kell írni tehát a kiküldetés irányelvvel való kapcsolatot. Egy levelet írunk majd a legszebb tollunkkal a biztosnak, ha ezt elfogadják. Szeretnénk tehát tisztázást ezzel a kapcsolatban. Igen, tudomásul vettem, köszönöm szépen. Még mindig? Szeretném tudni, hogy tudomásul vették-e a foglalkoztatási biztos szempontjából is, hiszen a kiküldetésről szóló irányelv oda tartozik. Igaza van. Szeretnénk tehát egyértelmű választ kapni a két irányelv kapcsolatáról, mégpedig Bározó elnök úrtól ő felel az összes kollégáért, ugye? Tehát minden biztosra kiterjed ez a vita, és így azt hiszem, hogy kielégítő lesz a válasz. Rendben van, ezt lejegyezte, ugye? Igen, itt a kollégiumról van szó tehát. Rendben van. A parlament is parlament, és hát időnként élénkek a viták itt. Nem tudom, hogy a bizottságban ez hogy zajlik, de hát itt is a szakértők gyakran ellent mondanak, nagy a sokféleség. Így fontos, hogy egy kicsit összefogják ezeket a gondolatokat. Azt hiszem, hogy a magyarázatokat megkapjuk majd akkor, tehát augusztus végéig? Jól tudom? Köszönöm szépen a kötelezettségvállalást. Nem? Mégsem? Kívánja újra megkapni a szót? Elnök asszony, tudomásul vettem, mindent megtesszünk, hogy a augusztus hónap végéig, szeptember elejéig ez elkészüljön. hát szeptember eleje, másodika vagy harmadika, de szeretnénk, hogyha ez kötelezni a politikai hatóságokat. Minden esetre akkor írásban is ezt leírjuk, hiszen a bizottság kötelezettség vállalását minél nagyon fontos írásban is lefektetni. Andor biztos úrhoz intézzük ezt, és Malmström asszony is kap egy példányt akkor pedig emeljek majd nyaralni utána. Ennek alapján tehát megvizsgáljuk a kompromisszumos módosításokat. Szeptember 19-én szavazunk, október 6-án ezekről. A Libe Bizottság novemberben szavaz a Koferáti úr jelentéséről. Utolsó napi rendi pont ma délelőtt, át is adom tehát a szót, tehát 17. pont Frank Engel kollégánknak. A téma pedig a szolgáltatási irányelv kölcsönös értékelési folyamata. Parancsoljon! Köszönöm. Eljárásunk az ügyben angolul zajlott, ezért angolul fogok felszólalni javarészt. As always with opinions, uh, this is a hát, fair. Uh, Mint mindig a vélemények esetében a, a nem nagyon van lehetőségünk túl hosszasan tárgyalni ezt a kérdést. Minden esetre megpróbáltam repetitív jelleggel lejegyezni, amit már benyújtottak korábban hasonló kontextusban. Ez nem egy forradalmi újdonság ez a szöveg, de hát mindenféle módosítás lehetséges, ami persze növeli a szöveg hosszát. Egy dologot szeretnék tisztázni. A belső, bizottsági, a belső piaci bizottság nagy hangsúlyt helyez a felülvizsgálati folyamatra és az értékelési folyamatra, és kevésbé vizsgálja az irányelv tartalmát. Ez logikus, hiszen itt most a kölcsönös értékelési folyamatról van szó. Ugyanakkor más bizottság nem döntött úgy, hogy véleményt készít. Valószínű ez a megfelelő eljárás. Ha ez a bizottság a folyamattal foglalkozna, akkor azt hiszem túllépnénk a hatáskörünket, és meglátjuk, hogy a, mit tudunk majd mondani. Tehát a tartalommal foglalkozunk ez van, ami bizottságunk hatókörén belül. Ez azt jelenti, hogy paralel módon működnénk a másik szakbizottsággal, aki a felelős. A szöveget illetően láthatják, amit már javasoltam. Ma benyújtok magam két módosító indítványt. Ezek semmi brutális változást nem okoznak, az egyik egy preambulum bekezdésre vonatkozik, adatokat tartalmaz, azzal kapcsolatban, hogy milyen szolgáltatásokról van szó, és ez mit jelent a GDP és a foglalkoztatás szempontjából az EU-ban. Az, és az, a következő pedig az irányelv hatájáról szól. Jelezzük, hogy ki lehetne terjeszteni a hatályt. Ez a javaslatom lényege és különben pedig remélem tehát a kiterjesztést, kiegészítést a jövőben, de vegyék figyelembe, hogy a folyamatra és nem a tartalomra koncentrál a másik szakbizottság. Kiváló, akkor ha vannak kér, alapvető lényegi kérdések, amik felvetődnek, Turunen asszony. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Talán nem annyira tér el a véleményünk a szöveget, illetve köszönöm ezt önnek. Egy megjegyzésem van a harmadik ponttal kapcsolatban, hiszen itt látom a vitás kérdéseket. Elhangzott, hogy egyes szolgáltatásokat kizárták a szolgáltatás irányelv alól a jellegüknél fogva, és szektorális EU-s jogszabályokra van szükség a zöldek nem támogatják ezt. Úgy véljük, hogy szükség van inkább jogi tisztázásra a, szolgált, a közérdekű szolgáltatások kontextusában és a szociális közérdekű szolgáltatások esetében. Ezért kérünk egy keret irányelvet, amely tisztázná és meghatározná világosan a fogalmakat, hogy előre lehessen lépni figyelembe véve a változásokat, és jogi bizonyosság uralkodjon. Ehhez nem látunk szektorális EU-s jogszabályokat, amik hasznosan hozzájárulnának a folyamathoz, vagy átfogók lennének. Itt most a gyermekgondozás, általános iskola, amiről beszélünk. Ezt meg kellene tárgyalni. Javasoltunk néhány módosító indítványt. Tudom, hogy ez egy vitatott kérdés itt, de remélem, hogy sikerül majd egy jó szöveget kidolgozni, amit el is tudunk fogadni. Köszönöm. Tökéletes, mondja az elnök asszony. Kreutzmann úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani ezért a tervezetért. A tervezet célja, hogy egy akadályok nélkül működő belső piac jöjjön létre. Azonban még mindig nagyon sokat tennivaló, ezt a statisztikák is mutatják. Az európai GDP kétharmada szolgáltatásokra vezethető vissza, és 20% a belső európai piac. Azt hiszem, hogy akik szolgáltatást akarnak nyújtani egy tagállamban, nagyon hatalmas követelményeknek kell, hogy eleget tegyenek, úgyhogy a KKV-k 8%-a más tagállamokban aktív. Hatalmas következményei vannak ennek, és ez a termelékenység növekedését is akadályozza. A bizottság végzett egy értékelést, és itt felsorolta az akadályokat, megnézte bizonyos tevékenységek alakulását, hogyan alakul a tőkekövetelmények, a biztosítási követelmények rendszere. Fontos, hogy a szektor specifikus következtetések megszülessenek a belső piac ezen részének működésére vonatkozóan. Azt hiszem, hogy itt speciálisan a gyakorlati hatásait kell megnézni a kiküldetési irányelvnek, eh, illetve azt, hogy mennyire lehet a szociális jogokat eh, magukkal vinni az egyik országból a másikba. És hát a bejelentési kötelezettség, az alternatív eh, vita rendezés kérdéseit is meg kell vizsgálni a tagállamoknak van itt tennivalójuk. Ezek csak keretek, de ez nem elegendő, hanem a szektor specifikus előírásokat kell megváltoztatni, és hogyha két évvel, két év elteltével nem ültetik át az irányelvet a saját jogukba, akkor a bizottságnak nem kellene habozni szerződés szegési eljárást indítani ellenük. Köszönöm, Kunc úr. Köszönöm szépen, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez egy rendkívül fontos anyag, és sokkal folyamatorientáltabb, és itt a áthelyezésről, illetve a megvalósításról van szó a szolgáltatás irányelve kapcsolatban, de ez csak az első jelentés, és később fontos lesz majd megnézni, hogy a gazdasági hatások hogyan alakulnak, és hogy a fogyasztók szempontjából, a szolgáltatók szempontjából ez hogyan alakul. Ez most még nem teljes, de hát ezeket a szempontokat is figyelembe kell majd venni. Egyetértek azzal, hogy a tartalmat kell jobban megnézni, és szélesebb kontextusban vizsgálni ezt, és nem csak a szolgáltatási irányelvet illetően, hanem más munkaerőpiaci politikával kapcsolatos ö, joganyagot is, mint a kiküldetési irányelv, és az egész képet kellene megvizsgálni a módosítók komolyabb változtatásokat nem javasolnak, a szocialista frakció nagyrészt egyetért az illetékes bizottság anyagába. Köszönöm. Um, rendben van. Bizottság jelentkez, nem jelentkezett, és így most az előadónak visszaadom a szót. Köszönöm, elnök asszony második körben, hiszen tulajdonképp a felszólalókkal egyet is érthetek. Köszönöm Turunen asszony szavait. egyet értek, mi szerint a szektorális EU-s jogszabályok megkifejezés nem a legszerencsésebb. És hát nyitott vagyok a módosító indítványokra, amik javítanák ezt a tökéletlenséget. Azért nem említettem a közérdekű szolgáltatásokat, a szociális szolgáltatásokat, mert ez a szöveg dimenziójához, korlátozásaihoz tar- nem tartozna. Ez egy egyszerű vélemény. Ez nem azt jelenti, hogy nem találhatjuk meg a helyét a szövegben megnézzük majd a módosító indítványt, és hát biztos támogatjuk is. Krajcman úr, Göncasszonynak mondom. Nem, nem tudok mit mondani, kivéve azt, hogy egyetértek az elhangzottakkal, és biztosan egyet is értünk majd nagyjából a módosításokat illetően. Köszönöm szépen! Akkor hát, mivel így sikerült a vitát meghallgatni az ön véleménytervezetét illetően. A módosítások határideje viszonylag rövid lesz, tehát jövő kedd dél, tehát 18-a, július 18-a, 12 óra vitázunk majd róla, és szeptember 12-én szavazunk a szövegről. Találkozunk három órakor a délutáni ülésszakra, a viszontlátásra.